Dear colleagues, it is, uh... Kedves kollégák, itt az ideje, hogy elkezdjük az ülést, a biztos is a körünkben van. Az első napirendi pontja kezdjük, a napirend elfogadásával. Hogyha nincsen ellenvetés, akkor a napirend tervezetet módosítás nélkül el tudjuk fogadni. Elnöki bejelentések. 20 nyelven áll rendelkezésem a tolmácsolás. Elektronikusan is elérhető az ülés dokumentációja, és interneten webstream közvetítés zajlik. A következő napirendi pontunk Adekaitis egészségügyi és elemészerbiztonsági biztossal való eszmecsere. Szeretném üdvözölni a biztos urat eh, az ENVI bizottságban. Ma a bizottsággal való eszmecsere az éves struktúrált párbeszéd keretében zajlik, a bizottság és az ENVI szakbizottság között zajlik ez a párbeszéd. A 2016-os munkaprogram végrehajtásáról szeretnénk hallani, illetve 2016-os prioritásokról a bizottság részéről. Szeretnénk többet hallani az önök elképzeléseiről, a szövetek és sejtekre vonatkozó irányel felülvizsgálatáról, illetve a fizetetlen donációk témájában a gyógyászati termékekkel kapcsolatos jogszabály, illetve az KKV-kre vonatkozó részek lesznek a figyelmünk középpontjában. A vegyszerek belső kiválasztási rendszerre gyakorolt hatásával is foglalkozunk, ami a kötelező eredet megjelölést illeti a termékekben és, felsz, és feldolgozott e- élelmiszertermékekben, ezzel is foglalkozni fogunk. És nagyon érdekes volna megtudni, hogy a bizottság milyen intézkedéseket kíván tenni, ha tervezi ilyet, a parlament felhívására vonatkozólag, hogy létrehozzanak az alkoholtermékekkel összefüggésben egy átfogó stratégiát. Szokás szerint a bizottság bevezető előadásával kezdjük, erre 10 percet szánunk, tehát öné a szó, biztos úr. Dear Chairman, Honorable Members. Kedves képviselők, elnök úr, köszönöm szépen. Tudom, hogy gyorsan szalad az idő. Egy év már eltélt, az, eltelt azóta, hogy legutóbb itt voltam az éves strukturális párbeszéd kapcsán. A prioritásaimmal kapcsolatosan beszéltem akkor a mandátumra vonatkozóan, most pedig a legfontosabb kérdések közül szeretnék kiemelni néhányat, amelyekkel foglalkozunk most. Más kérdésekkel is foglalkozhatunk a kérdések és válaszok során. Erre is lesz lehetőség. Most kezdeném a legégetőbb kérdésekkel, az elmúlt év eredményeivel. Először az állat jólét tekintetében. A célom, hogy gyors előrelépést érjünk el az állatjóléti stratégia érdekében. Öt intézkedést jelent ez január óta. Kiemelném az iránymutatások kiadását a sertések jólétével kapcsolatosan, ez nagy lépés előre a stratégia kiegészítésében szeretnénk feltárni a lehetőséget, hogy dedikált állatjóléti platformot hozzunk létre, ahogyan a tagállamok javasolták, és a parlament is kérte korábban. Teljesen egyetértek a parlament meggyőződésével, hogy közösen kell dolgoznunk az alkohol termékekkel kapcsolatosan, ahogyan ezt a múlt áprilisi állásfoglalás is kifejezi. A magam részéről ezzel kapcsolatosan nagyon aktív voltam, a szeszes italokkal kapcsolatos találkoztam tagállamokkal, nemzeti parlamentek képviselőivel, és biztattam őket is, hogy nagyon aktívak legyenek az ellenőrzési politikával kapcsolatosan. 1,7 millió eurót szánunk idén az új szeszes talintézkedésekre. Az alkohol termékek hozzáférésének csökkentését kívánjuk elérni, és októberben lesz egy következő intézkedés, a jövőben is folytatjuk az együttműködést ezen a területen, támogatjuk az a fiatalok alkoholfogyasztásával kapcsolatos cselekvési terv végrehajtását egy E, és egy, e, egy cselekvési tervet dolgoztunk ki az alkohol problémával küzdő nők e, megsegítésére. Ami az promóciót illeti, illetve a zsírsavakat, ez utóbbiak nagyon sok betegség okozói. Tavaly decemberben a bizottság a transzsírokkal kapcsolatosan egy közleményt fogadott el. Azt javasoljuk, hogy legyen egy jogszabályi korlát a savakkal kapcsolatosan. Jövőre szeretnénk ezt hatályba léptetni. Nagyon aktívak vagyunk az élelmiszerek összetételével kapcsolatos kérdésekben, és folytatni is fogjuk a munkát ezen a területen. Végül pedig szólva a határokon átnyúló egészségügyi elrátása vonatkozó irányelvről, értékeltük a végrehajtási kérdéseket a tagállami részről. Szeretném hangsúlyozni, hogy milyen fontos egy folyamatban lévő kezdeményezés, hogy létrejön egy európai referenciahálózat, ez újító megközelítés, amelyel elismerjük a szakértelmet és a specializált egészségügyi munkavállalók egy hálózatba szervezhetnék munkájukat, mi ezt 2016 végéig szeretnénk elkezdeni. Kedves képviselők, néhány aktuális kérdéssel szeretném folytatni. Először egy olyan témával, amelyről bizonyára minden, mindannyian hallották a glifoszát. Ennek a felhasználása elkerülhetetlen. Még nincsen teljes információnk erről a szerről, a szakértők véleménye megoszlik. Meggyőződésem, hogy az európai tudományos élelmiszer tanácsadói rendszer jól működik, és ezt meg kell védelmeznünk. Egyelőre még nincsen a glifozáta kapcsolatosan döntés viták zajlottak a bizottsági szolgálatok, és a, illetve egyeztetések a tagállamok között. Két héttel ezelőtt tárgyalt ezt a parlament is, ezért ez nagyon fontos, hogy ezt figyelembe vegyük a kollégium találkozóin is. Az átláthatósággal kapcsolatosan önök is tudják, hogy az iparági szereplőket megkértem, hogy a tanulmányaikat mutassák be. Bizonyára mindenkinek feltent, feltűnt, hogy ezt a felhívást már március 1-én egyértelművé tettem egy sajtótájékoztatón a környezetvédelmi tanács után. Az iparági szereplők meghallgatták a felhívásomat, remélem önök is. A bizottságnak nincsen jogi hatásköre ilyen tanulmányokat készíteni, ezért mi ilyeneket nem tudunk közzétenni, ezért csak az EFSA-t kérhettem fel erre, illetve az iparág szereplőit, hogy nyilvánosságra hozzák az adataikat, de a parlament szavazását figyelembe kell vennünk. Másodszor tudom, hogy az endokrin diszruptorokkal kapcsolatos téma is nagyon érdekli önöket. A bizottság meg akar felelni a bíróság határozatának, és e a tudományos kritériumokat szeretné bemutatni még a nyár vége előtt szeretnénk rendszeresen kommunikálni, és szintén önökkel ebben az összetett kérdésben szerveztem egy kerekasztalt az Európai Parlament képviselőivel, néhányan önök közül részt is vettek ezen, illetve két konferenciát is szerveztünk az átláthatóság érdekében. Folytatni szeretnénk ezt a munkát ugyanilyen átlátható módon. Kedves képviselők, szeretném önöket biztosítani teljes elkötelezettségemmel, hogy szeretnénk biztosítani legmagasabb szinten az emberi egészségvédelmét és a környezetvédelmét az európai jogszabályokon keresztül. Közösen kell meghoznunk a legjobb döntéseket ebben a nagyon fontos kérdésben is. Számítok az önök támogatására a következő lépésekben, ezekre a, a közeljövőben számítani kell. A Zika vírussal kapcsolatosan is szeretnék beszélni arról, hogy közös iránymutatásokat adtunk ki az utazók számára és az egészségügyi dolgozók számára. 10 millió eurós kutatást, mozgó, kutatási forrás mozgósítottunk. Az ECDC-vel és a WHO-val együtt dolgozunk ezen, illetve tovább, tovább is koordináljuk a választodást a tagállamokkal az egészségi biztonsági bizottság keretében. Vannak más prioritásaink is, ezekről is szeretnék beszélni a következő hónapokban itt is intézkedések várhatók. Például az antibiotikum rezisztenciával kapcsolatosan egy öt éves cselekvési terv zárul le idén, az legfőbb eredményeket és egy külső értékelést is be fogunk mutatni egy bizottsági munkadokumentumban az év vége felé. Az Európai Miniszteri Egyegészség Konferencia az AMR-rel kapcsolatosan, ahol részt vettem együtt az egészségügyi és mezőgazdasági miniszterekkel, ezt a holland elnökség szervezte februárban. És ez is segített, hogy lendületet gyűjtsünk az MR-rel szembeni küzdelemben, a tagállamok támogatását is érzékeltük. A bizottsági iránymutatásai a prudens felhasználására az antibiotikumoknak és az állatgyógyszereknek, ez e, eredménye ennek a cselekvési tervnek. A jogszabályokotási javaslataink az állatgyógyászati termékeknek, az e, gyógyszerezett e, takarmányokkal kapcsolatosan, és fontos lépés az elmerrel szembeni küzdelemben. Üdvözlöm a bizottság javaslatát, illetve jelentését, amelyet a parlament is elfogadott a közelmúltban. A G7-ek is vitát tartottak az antibiotikum rezisztenciával kapcsolatosan, ezen is részt vettem. Az Európai Unió és az Egyesült Államok továbbíték a transatlanti Task Force-t az anti antibiotikum rezisztenciával kapcsolatosan bevonták ebbe a munkába Kanadát és Norvégiát, és a kereteket megalkották a következő 5 évre, és 2016. Eh, szeptemberében az ENSZ is tart ezzel kapcsolatosan egy magas szintű találkozót. A bizottság eh, továbbra is folytatni szeretné ebben a témában az erőfeszítéseit, mind az Európai Unió szintjén, mind pedig nemzetközi szinten. Nagyon hálás vagyok, hogy az egészségügyi technológiai értékelés iránt érték, érdeklődést mutatnak. A bizottságnak van egy munkaprogramja ezzel kapcsolatosan, ez egy értékelő program. A Tavaly október értséges piaci közleményében a bizottság azt javasolta, hogy az EU koordinációt növeljük, hogy a többszörös, néha ellentmondó értékeléseket elkerüljük az egészségügyi technológiákkal kapcsolatosan a különböző tagállamokban, építve a meglévő EU egy, együttműködésre szeretnék azért dolgozni, hogy létrejön egy új EU mechanizmus, amely fenntartható lesz 2020-tól. A bizottsági szolgálatok most dolgoznak a jelenlegi helyzet értékelésén, és azon, hogy a legfontosabb szakpolitikai döntéseket meghozzuk. Ezeket szeretnénk önökkel is egyeztetni, remélhetőleg az év második felében erre sor is kerül. Harmadszor of, for this year and before. a termékek ellenőrzése. 2016. május 20-a előtt a következők, a megfelelő átültetése a dohánytermékekre vonatkozó jogszabálynak, a tagállamok részéről, illetve hogy másodlagos jogszabályokat is elfogadjanak. Végrehajtási aktusokat fogadtunk el a csomagolással és címkézéssel kapcsolatosan, az összetevőkkel és az elcigarettákkal kapcsolatosan. Nem sokára elfogadjuk a végrehajtási aktusokat a legfontosabb összetevőkkel kapcsolatosan és az ízesítőanyagokkal kapcsolatos tesztpaneleket. A bizottság tanácsot és gyakorlati segítséget nyújt a tagállamoknak az irányelv átültetésében. Szeretném emlékeztetni önöket, hogy az szeszes italok címkézésével kapcsolatos jelentés is megjelenik nem sokára. Az első lépést már lezártuk, és a végleges tervezetet már el is fogadtam. Egy kicsit furcsa véleményeket hallok önök közül néhányaktól. Sokan azt mondják, hogy igen, a címkézésre, de csak néhány szeszes ital esetében. Mit jelent ez, amikor biztosítani szeretnénk az emberi egészségvédelmét magas szinten? Elnök úr, kedves képviselők, úgy gondolom, hogy eleget beszéltem már, és most nagyon kíváncsian várom az önök kérdéseit. Köszönöm. Thank you very much, Commissioner. And now we can uh, start uh, our first two... Köszönöm szépen, és most pedig meg is kezdjük a vitát. A politikai frakció képviselőjének adom meg a szót, Ivo Belettnek először a néppárt részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, jó reggelt kívánok mindenkinek. Biztos úr, üdvözlöm Önt, itt ülök Önnel szemben. Egy kiegészítő kérdést szeretnék föltenni a glifoszáttal kapcsolatban. Ugye ez egy kényes ügy, Mindannyian tudjuk, hogy egy egyértelmű állásfoglalást fogadott el a parlament, azt kérve a bizottságtól, hogy egy új megvalósítási tervet készítsen a bizottság. Egy jó kompromisszum született. A politikai frakciók korlátozott formában újították meg a, a glifozát használatát egy 7 éves periódusra engedélyezve azt. Azonban a szabad felhasználást, a szabad alkalmazást betakarítás esetén korlátoztuk. Illetve a nem nem szakmai felhasználását is korlátoztuk ennek az anyagnak. Tisztelt biztos úr, szeretném emlékeztetni önt arra, hogy milyen közleményt adott ki korábban. Azt mondta, hogy nem fog föllépni a politikai többség ellen, legyen szó akár a tanácsról, akár az Európai Parlamentről. Ezért most azt kérdezem öntől, hogy hajlandó-e tiszteletben tartani a parlament kérését, amely állásfoglalást egyértelmű többséggel fogadott el a parlament. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Pányum úr következik a szocialisták részéről. Euh, euh, köszönöm szépen, tisztelt biztos úr. Köszönöm szépen a magyarázatokat, és köszönöm szépen a pontosításokat is. Először is ami a készételekben a hús összetételének eredetét illeti. A legutóbbi tanulmányok azt mutatják, hogy itt az, a felszólaló félbeszakítja önmagát. Is uh, a problem with the translation uh, in... Úgy tűnik technikai probléma merült föl. Oké, okay, Mr. Panyó, can you restart? Rendben, mondja az elnök. Pányó úr, öné a szó ismét. Tisztelt biztos úr, rendben van? Most már hallja a fordítást. Úgy tűnik, hogy még mindig fennáll a technikai probléma. The technicians are trying to... Ah, static. are trying to solve the problem. Okay? Okay. okay. Thank you. Merci. Donc je voudrais... Nos, akkor még egyszer. Először is a címkézés tekintetében a készételek esetében föl kell tüntetni a hús eredetét. És azt láttuk, hogy ez kudarc, hiszen 54%-ban nem, nem használják ezt a, ezt a címkézést, nem mondják meg pontosan, hogy honnan származik a hús, és 92% esetében pedig nem pontos ez az információ. Ezért ö, ö, ismét azt kéri a bizottság, hogy a követhetőség ö, kötelező érvényű legyen. Márciusban Franciaországnak lehetővé tette azt, hogy a készételek esetében ö, engedélyezze a ö, hús eredetének feltüntetését. Ki további információt kértek azonban a francia hatóságoktól arra vonatkozóan, hogy pontos véleményt formálhassanak ebben a kérdésben. Illetve a gyógyszer árakra szeretnék rákérdezni, az ezzel kapcsolatos szabályozásra. Május 26-27-én a G7-ek találkozóján Tokióban a bizottság szándékában áll az, hogy megváltoztassa a szakértőkkel kapcsolatos információcserét, már ami a gyógyszerárakat illeti, A hepatit C-re alkalmazott gyógyszer esetében azt látjuk, hogy igen eltérőek az árak, 700-tól több ezer euróig terjed, attól függően, hogy hol veszi az ember ezt a gyógyszer. Ugyanígy a rák elleni harc esetében és nagyon sok új gyógyszer van a piacon, de itt is azt látjuk, hogy az árak nagyon-nagyon nagy különbségeket mutatnak, például 100 ezer euró, 100 ezer eurót költenek a bőrrák elleni kutatásokra. Az egyik országban, máshol pedig teljesen más összegekről beszélünk. Nem tudom, hogy a bizottság ezzel kapcsolatban mit kíván tenni. És még egy utolsó gondolat. Az új GMO-k szabályozása. 2015 végén egy jogi értékelést kaptunk arra vonatkozóan, hogy milyen növényeket választanak ki, és azonban ennek a pontos dátumáról nem kaptunk tájékoztatást, sem a tagállamok, sem pedig az Európai Parlament elnök. Köszönöm szépen, Gerling asszonya az ICR részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Üdvözlöm Önt, biztos úr. Én is szeretnék kérdést föltenni a tudományos tanácsadási mechanizmusra vonatkozóan. Ugye ez nagyon sok időt vett igénybe, és egy magas szintű munkacsoport állt föl, amely a bizottság elnökének ad tanácsot. Most azt hiszem 11 tudós van ebben a bizottságban és nem csak a bizottság elnökének, hanem magának az egész bizottsági testületnek tanácsot ad ez a munkacsoport. Ezzel kapcsolatban szeretnék rákérdezni a glifozát alkalmazására, hiszen úgy tűnik, hogy a tudományos javaslat ellentmondásos volt és ezért elég érdekes volt és nehéz is az ezzel kapcsolatos vita itt a parlamentben, illetve a plenárison is, hiszen két különböző tesztelési módszer, két különböző szakértői tanács állt szemben egymással. Ezért érdekes lenne, hogyha ez a magas szintű munkacsoport megkapná mandátumnak azt, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzon. Érdekes lenne megnézni ennek az eredményét. Aztán Aztán beszéltek a, a grifozát szabályozásáról is. Értem, hogy itt megpróbáljuk elkerülni az átfedéseket, a kettős szabályozást, azonban szeretném tudni, hogy az újonnan felejtott struktúrát hogyan lehet fölhasználni. Az információt és a tudományos javaslatokat, tanácsokat kellene összefogni, azokat megvizsgálni. Kérdésem pedig az, hogy használni fogják-e az újonnan feltott mechanizmust, a tudományos tanácsadási mechanizmust. Köszönöm. Uh, Alde frakció következik. Bonjour, monsieur le commissaire. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr, mindig öröm önnel találkozni. Itt a szakbizottságban érdekes pontosításokat kapunk azon dossziékkal kapcsolatosan, amik aggasztanak minket. Most a glifoszát kérdésre térnék ki. Ez egy nagyon sős probléma. Biztos úr elmondotta, illetve ezzel kezdte ezzel a kényes kérdéssel, ahogyan említette, hogy bízni kell a rendszerben, még nincsen a testületben döntés, a szolgálatok között vita folyik, és üdvözölte a mi szavazásunk eredményét, és azt mondta, hogy ezt szemításba veszi. Ugyanakkor pénteken a sajtóban egy döntésről volt szó, amelyet meghoztak egy bizottsági munkacsoportban egy új javaslatról a tagállamok felé a május 17-i ülésre tíz éves engedélyezésről van szó ebben a javaslatban, tehát nem 15 év vagy 7 év, hanem 10 év az időtartam. Én most nem erről beszélek, hanem a bizottságról, hiszen túl több szűrő is van ön és a bizottság között, de nem hallgatják meg a szakértőket, a parlamentet, a WHO-t. Nagyon sok tagállamban van már gyakorlat ezzel kapcsolatban. Németország, Lengyelország, Német, Dánia, Belgium, Franciaország bevezetett bizonyos gyakorlatot ezen gyomírtó használatával kapcsolatosan. Tehát amikor ön azt mondja, hogy számításba veszi, ami kialakult itt a parlamentben kompromisszum szintjén, akkor jó lenne, hogy ez, ha ez így is lenne, és még két másik kérdés, a dohánytermékek, ugye az irányelv átültetés döntő szakaszba érkezett, 2013. decemberében aláírták önnel, és a semleges csomagolás kapcsán ezt számos tagállam bevezette már, vagy kifejezte szendéket, hogy ezt megteszi. A generikus csomagokkal kapcsolatosan van-e pontosítása, illetve azt illetve, hogy mennyibe fog ez kerülni, milyen kihatása lesz a dohányfogyasztása, és az elektronikus cigaretta kérdésköre nézetkülönbség uralkodik ezen kérdésben, kezdetektől fogva. A bizottság mindent megtett, hogy ez a, ezen piac fejlődését akadályozza. Azt mondta, hogy ez egy gyógyszerszerű termék, nem várunk itt nagy dolgokat, azt szeretném tudni, hogy ez a három év késedelem biztos úr, az összes szakértői vélemény, nem csak Otzenberg professzor vagy West professzor részéről, hanem például Belgiumban az egészségügyi tanács véleménye szerint az elektronikus cigarettát meg kell tiltani a fiatalok számára, de azok számára hozzáférhetővé kell tenni, akiknek szükségük van erre, a megelőzés elvét figyelembe véve. Mi a vélemény erről? Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a szeszesítás stratégiával kapcsolatos beszámolót. Én még több is részletet szeretnék megismét, megismerni a parlament jelentése összefüggésében. A jelentésben az a jogi kiskapukra van hivatkozás, amelyel kibújhatnak az élelmiszer ipari szabályozás alól, már ami a feliratozást illeti, vagyis pillanatnyilag egy palack tejen több információ van, mint egy palack boron. Az egészségügyi civil szervezetek számára ez nagyon fontos, és úgy érezték ők, hogy nem veszik figyelembe a figyelmüket. Tudom, hogy a bizottság, a biztos úr nagyon sokat tett Litvániában miniszteri pozíciójában az alkohol ügyben. Ezért szeretnénk, hogyha többet tennének azzal kapcsolatosan, hogy az alkoholipar hogyan befolyásolja az élelmiszeripari előírásokat. Szeretnénk, hogy a 2000, illetve az volt a terv, hogy 2014-re elkészül a jogszabálytervezet a címkézéssel kapcsolatosan. Mi ezt nagyon fontosnak tartjuk a fogyasztók szempontjából, talán a bizottság adhatna nekünk egy világos jelzést, hogy mikorra várhatjuk ezt a jelentést. Röviden beszélt egy akciótervről is az ifjúsági alkoholfogyasztással kapcsolatosan. Bizonyos tagállamokban megpróbáltak a túlzott alkoholfogyasztással kapcsolatosan a fiatalok körében intézkedéseket tenni. Skóciában például minimálárakat határoztak meg, a bizottság hogyan gondolkodik azon tagállamok erőfeszítéseiről, akik tovább kívánnak lépni az európai szintű szabályozáson, talán pontosan azért, mert elégedetlenek az EU szintű intézkedésekkel, és megpróbálják a saját állampolgáraik egészségét jobban védeni. Köszönöm. Thank you uh, for the Greens, Miss Hawken. Köszönöm, Hóken asszony a zöldektől. Köszönöm, biztos úr. Igen, tudjuk, hogy az endokrén diszruptorokkal már a mandátuma elejétől foglalkozik, és a bizottság megszegi az EU jogot hogy azzal, hogy nem fogad el e, tudományos kritériumokat e, ezekkel a szerekkel kapcsolatosan 2015-ig írták ezt elő. A kudarc forrása az iparág lobbizása volt. 2013-ban már meghiúsult ez az erőfeszítés. Nagyon fontos, hogy hatástanulmányt készítenek, miközben a bíróság kimondta, hogy nincsen szükség hatástanulmányra. Ön úgy döntött, hogy folytatni fogják mindenképpen ennek ellenére a hatástanulmány elkészítését. a bíróság ezek szerint az a növényvédőszer eh, iparágot, iparágat szeretné segíteni. Az egyik legnagyobb ellentmondás előttünk ezeknek a szereknek a hatékonysága. 2016 eh, áprilisában 23 nemzetközi szakértő mindkét oldalról konszenzusos eh, nyilatkozatban egyezett meg Berlinben az ltc e cég meghatározásához véleményük szerint a potenciára nincsen szükség. A definícióban sem kell ezt külön említeni. A bizottság is ített a tudományos kritériumok között a javaslatában nem szerepelteti a szerek hatásfokát meg tudja erősíteni, hogy a belső elválasztási rendszert megzavaró szerek meghatározásában ezt a szempontot nem fogják figyelembe venni? Hogyha ez így lesz, akkor én mindent meg fogok tenni hogy megvétozzuk a javaslatot. Köszönöm szépen. E köszönöm szépen. Pedicini, azt következik az e FDD részéről. Eh, eh, köszönöm, elnök úr, köszönöm biztos úr, különösen azért, mert megemlített a bizottság kötelezettségvállalását az antibiotikum rezisztencia tárgyában. Nagyon jól tudjuk, hogy eh, az elmúlt 40 évben nem vezettek be a piacra új antibiotikum osztályt. Ahogy több ízben elmondtam az eladgyógyászati készítményekről szóló vitákban, az új hatékony gyógyszerek megtalálása céljából inkább meg kellene nyitni a piacot, nem pedig bezárni. Ugye a gyógyszeripari cégek monopóliumát le kellene küzdeni, és független kutatásra kellene forrásokat biztosítani, és a politikát ezen kívül kellene tartani egy nyilvános európai ö, gyógyszeripari céget kellene létrehozni szerintünk, és érdekelne, hogy mi ezzel kapcsolatban a bizottság véleménye, hogyan akarja ösztönözni a humán antibiotikum, antibiotikum kutatást, különösen a természetes antibiotikumok tárgyában. Miután elfogadták a jelentésemet a biztonságosabb egészségügyi ellátás tárgyában, nem beszéltünk tovább a betegek biztonságáról. Érdekel, hogy a bizottság dolgozik ezen a témán, és mik lesznek a következő lépések. Eh, INF, Mr. Na. Nán úr, következik az elnök részéről. Merci, monsieur le président. Köszönöm, köszönöm. Elnök úr, köszönöm biztos úr, hogy itt van. Számos témát felvetettek már, hármat szeretnék én felvetni. Az első az alkohol témája, az európai stratégia, melyet számos képviselő támogatott. El kell ismernem, hogy nagyon sős problémával nézünk szemben, különösen fiatalok körében. És itt nem a kalóriatartalom a lényeg, hanem a felvett mennyiség és az erőtes alkoholfogyasztás fogyasztás azt hiszem el kell kerülnünk, hogy az árakkal kapcsolatban beavatkozzunk, hiszen ez a csempészetet, a hamisítást táplálná az alkoholtermékek esetében. Biztosítani kell, hogy az EU-s piacon forgalmazott termékek nem hamisítottak, és nem illegális kereskedelemben értékesítik őket. Ez főleg a szegényeket vagy fiatalokat sújtana, akiket súlyosan érintene az áremelkedés. A bizottság jelen, hogyha pontosítaná a következő két elemet az alkohol stratégia témakörében a fiatalokra vonatkozó célzott intézkedések esetében milyen intézkedések bizonyultak hatékonynak, és milyen ajánlásokat tud megfogalmazni a bizottság körben A második kérdés az elővigyázatosság az árakkal kapcsolatosan. A kockázatértékelés az alkoholtermékek árának emelkedése esetén, különösen a töményalkoholok esetében lehetséges, hogy elkerüljük a kontraproduktív hatásait az áremelésnek. A második dolog az állatjólét kérdésköre. Ezt hozzákapcsolnám a panul által feltett kérdéshez a hústermékek nyomon követhetősége tárgyában. A rituális levágásra szeretném felhívni a figyelmet. Itt nagyon homályos módszereket alkalmaznak. Nos, a bizottság úgy látszik, hogy nem nagyon akarja megoldani ezt a kérdést. Noha komolyan kellene venni ezt a kérdést két szakaszban dolgozva. Az állatok szenvedését figyelembe véve a rituális állatvágás során, és az EU polgárainak pedig pontosan tudniuk kell, hogy a húskészítményt ilyen módon, az állatot ilyen módon vágták le vagy sem, egy különleges címkézéssel, és korlátozásokat kell esetlegesen bevezetni ezen gyakorlat kapcsán. És egy harmadik dolog a járványok kezelése, minél többen mozognak az annál erőteljesebb a fertőző betegségek terjedésének veszélye. Ugye itt van a migráns áramlás, amely egyre erősebb, és nem elegendőek a közigazgatási intézkedések, ugye itt illegális táborokkal is meg kell küzdenünk. A megelőzés nagyon fontos, mivel ez egy valós veszély, a vírusok egyre számosabbak, és legalább a járványokat el kellene kerülni. Érdekelne, hogy milyen szándékai vannak a bizottságnak ezzel kapcsolatosan. Köszönöm. Thank you very much. We close here the first tour of speakers and then... Köszönöm. Akkor ezzel az első kérdéskört le is zárjuk, és visszadom a szót a biztos úrnak, kérem válaszolja meg ezeket. Köszönöm szépen. Először is a glifoszát ivó belet kérdése. Természetesen. Személy szerint nagyon örültem a parlamenti glifozáttal kapcsolatos állásfoglalásnak, rugalmasságot mutatott az, kompromisszumkészséget. Igen, én is szeretnék vitázni ezekről a kérdésekről, hiszen fontos, hogy a tagállamokkal is együttműködjünk, lehetőség van a kompromisszum, a széles körű kompromisszum kialakítására fontos. Nagyon fontos, hogy a tagállamok többsége támogassa a végső döntést. A testület eddig még nem hozott döntést, eddig csak a bizottsági szolgálatok folytatnak eszmecserét ebben a témában. Ahogy említettem, széleskörű kompromisszumot kívánunk kialakítani a tagállamok között és a testületben. How to uh, have uh, reasonable uh, Észszerű döntést kell hozni, figyelembe véve ennek a kérdésnek az összetettségét. Második kérdés, Pányútól érkezett. This, uh, of origin labeling. A származási ország feltüntetése a címkén. Nos, a élelmiszerrel kapcsolatos információra vonatkozó uh, rendelet kötelezővé tette a mindenféle húsok esetében az eredet feltüntetését. Az további kategóriák esetében az önkéntes címkézés bizonyult hatékonynak, legalábbis Európai Uniós szinten. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem lehet nemzeti intézkedéseket bevezetni, ahogyan hallottuk. Vannak kísérleti projektek, vannak olyan tagállamok, amelyek kötelezően bevezettek további eredet megjelölést. Franciaország, kísérletez ebben a témában, ugyanígy Olaszország is. Kíváncsiak vagyunk az ezzel kapcsolatos eredményekre, hiszen a rendelet megelősíti az önkéntes eredet megjelölés lehetőségét. Ami az arányosságot és a jogi kötelezettségeket illeti, a bizottság készen áll arra, hogy az ilyen kísérleteket kövesse. Ahogyan ön is tudja, a rendeletek alkalmazására vonatkozó modalitásokat még pontosítani kell. Az én szolgálataim foglalkoznak ezzel annak érdekében, hogy ezt év végéig tető alá lehessen hozni. sokkal tisztább lesz a kép, ha megszületik már a teljes jogi keret, ami pedig az innovatív gyógyszereket illet, illetve a kezeléshez való hozzáférést valamint ennek elősegítését. Nos, ennek a kérdésnek a kapcsán az hadd mondjam el, hogy két eszköz van a bizottság eszköztárában. Egyrészt ott van egy szakértői csoport, amely egy jelentést nyújtott be az árképzési mechanizmusokkal kapcsolatban a bizottságnak, illetve a tagállamoknak. Ezen kívül van egy olyan projektünk, amely önkéntes jellegű. Ez az innovatív gyógyszerek esetében az információ cserét próbálja biztosítani. Ahogyan ön is tudja, ez önkéntes jellegű, és nagyon örülök annak, hogy egyre több ország részt kíván ebbe venni. Ami pedig az innovatív gyógyszerekhez való hozzáférést illeti, ezzel kapcsolatban megszülettek olyan projektek, amelyek új lehetőségeket nyitottak meg arra, hogy engedélyt kapjanak az új gyógyszerek. Április 18-ai tanácsülésünk azt mutatta, hogy nagyon élénk vita folyt, és a holland elnökség az, az árképzés átláthatósága kapcsán élénk vitát folytatott, ugyanígy az egészségügyi technológiák esetében is érdekes vita folyt, nagyon sok ország érdeklődik az ár tárgyalásokhoz való csatlakozás iránt, gondolok itt például Belgiumra, Luxemburgra, Hollandiára. A francia miniszter javasolta, hogy megbeszélés folyjon az innovatív gyógyszerekről, illetve az ezekhez való hozzáférésről a G7-ek szintjén, ez is nagyon fontos, és készen állunk arra, hogy ebbe az irányba lépjünk tovább. Tehát szeretném fölhívni a figyelmet a Stembrook jelentésre, amely az árképzési modalitásokat vetette össze a 28 tagállamban. Azt hiszem, hogy helyes az irány, ösztönözni fogjuk a tagállamokat az együttműködésre, hiszen, ahogy ön is említette, az ár különbség sokszor nem logikus, meg kell vizsgálni azonban, hogy mit mutat a valóság. az új növé, növény nemesítési technikák esetében nem egyértelmű a bizottsági szabályozás, hiszen vannak olyan magok, amelyek amelyek ellenállóbbak, és nagyon jó lenne ezeket használni a fenntarthatóbb mezőgazdaság kialakítása érdekében. A bizottság megvizsgálja hogy ezek az új technikák a GMO szabályozás tárgyát képezik-e, avagy sem. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy tisztázzuk a jogi kereteket 2016 során. Természetesen az Európai Uniónak nem szabad múzeummá válni, hanem a fenntartható innováció előnyeit ki kell, hogy használja, és hozzá kell, hogy járuljon a növekedéshez. Úgyhogy reméljük, hogy a mag a ágazatban, a vetőmag ágazatban előrelépés történik majd. Aztán Julia Greening kérdésére válaszolnék. Valóban, köszönöm szépen a kérdést, egyetértek önnel. Vissza kell állítani, helyre kell állítani a tudományba vetett hitet. Föl kell használni a tudományos eredményeket, a döntéshozatal során. Néha eltérő véleményt kapunk a tudományos szférából, ez elkerülhetetlen. De mindig is szükség van az ilyen szakértői véleményekre. Biztos kollégám felelős ezért a témáért, és vele együtt próbáljuk föltárni ezt a kérdést, tehát a tudományos tanácsadás területét az egészségügy és az élelmiszer, élelmiszer biztonság keretében. Használnunk kell az új mechanizmusokat, és a tudományos testületek véleményét közzé kell adni, hogy mindenki hozzáférjen ezekhez, akit érint az adott téma. Aztán Rész képviselő kérdése. Ami a megvalósítást illeti. Nos, nyolc tagállam jelezte hivatalosan, hogy Belga, Belgium, Litvánia és Észtország részben ültette ezt át, illetve más országok teljes mértékben átültették a jogszabályokba az ezzel kapcsolatos rendeletet. Vannak olyan tagállamok, amelyek eh, előre léptek a, ebben a kérdésben, nemzeti parlamenteikben tárgyalják ezt a témát, és információnk alapján azt mondhatom, hogy a legtöbb tagállam ütemterv szerint halad a rendelet átültetésének tekintetében. Fontos az egységes nemzeti jogszabályokba való átültetés. Ami az elektronikus cigarettákat illeti, az ezzel kapcsolatos kezdeményezéseket üdvözlöm. A elektronikus cigaretta természetesen a tagállamok hatáskörébe tartozik, mi annyit tehetünk, hogy információt gyűjtünk be a különböző szakértőktől, illetve különböző értékelő testületektől, megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet ezeket szabályozni. Én személy szerint úgy gondolom, hogy az elektronikus cigarettákat szabályozás alá kell venni minél határozottabb, minél szigorúbb formában, mert véleményem szerint ez veszélyes.

Nos, osztom a parlament aggájait, együtt kell dolgoznunk annak érdekében, hogy az alkohol által okozott károkat enyhítsük. Támogatjuk a közös fellépést. És nagyon sok vita folyt ezekben a témákban. Ami a minimális egységárakat illeti, ön is tudja, hogy az Európai Bíróság döntést hozott, hogyha ez megfelel az arányosság elvének, akkor a tagállam hatásköre a döntés. Éppen most várjuk a Skót Bíróság döntését. Scottish mm, mm, court decision. And of course, uh, speaking of labeling as, as a... Tehát várjuk továbbra is a Skót Bíróság döntését a fiatalok alkoholfogyasztása kapcsán. Ami pedig a címkézést illeti az alkoholtermékek esetében, nos, konzultáció folyik ebben a témában, követjük az eljárásrendet, és a 2016 harmadik negyedévére várjuk a végső döntéseket a bizottság részéről a címkézés témájában. Aztán megemlítették a fiatalkori alkoholfogyasztást, illetve az alkohollal való visszaélést, a túlzott fogyasztást. Nos, ön is tudja, hogy a tagállamok kötelezettsége, hogy megfelelő adóügyi, piaci, árképzési, illetve szabályozási eszközöket vessenek be. Ennek a, ezek az eszközök mind a tagállamok kezében vannak. Beszélünk a reklámszabályozásról is, határon átnyúló formában, Gondolok itt például az audiovizuális megjelenésekre, tehát foglalkozunk ezzel a témával, arra ösztönözzük a tagállamokat, hogy használják ki a piaci eszközöket, a piaci lehetőségeket, és harcoljanak az alkohollal kapcsolatos túlfogyasztás ellen a tagállamoknak aktívaknak kell lenniük ebben a témában, aktív fellévésre van szükség. Ők tudják legjobban, hogy mely eszközök hatásosak, például az árképzési eszközök nagyon hatásosak, de ahogy mondtam, a tagállamoknak kell meghozniuk a döntést. Aztán Oken asszony a glifoszátra kérdezett rá, illetve a hatástanulmányra. Uh, endocrine disruptors. Bocsánat, az endokrin disruptorok, illetve az ezzel kapcsolatos hatástanulmány. Köszönöm szépen a kérdést. Ahogyan ön is tudja, bíróság döntését figyelembe veszi a bizottság, a hatástanulmány elkészült, és véglegesítettük ezt, elvégezve a feladatunkat, azért, mert ez segít abban, hogy megfelelő átfogó döntéseket hozhassunk. Készen állunk arra, hogy a bíróság által előírtakat kövessük, és megfelelő kritériumokkal terjesszünk be még a nyár előtt az endokrin disruptorokkal kapcsolatban, tehát folyik a munka, nincs itt ellentmondás, tesszük a dolgunkat, eleget teszünk a kötelezettségeinknek, és több információra lesz majd szükség. Ami a potenciált illeti, az endokrin disruptorok témájában nem bíráskodhatom. A toxikológusok és a, a tudósok véleménye között április 11-én egy kerekasztal beszélgetésre összehívták a szakértőket, és várjuk a végső döntést. Nem én vagyok a bíró ebben a témában, tudományos területen nem hozhatok döntést. A bizottság a szabályozó testület, de a tudományos vélemény értékelése nem a mi feladatunk megvan a toxikológia álláspontja, megvan az endokrinológia álláspontja. Várjuk a kettő, két terület által kialakított közös álláspontot. Mm, uh, uh, Készen állunk arra, hogy ezzel kapcsolatban további eszmecserét folytassunk, ami a potenciált illeti eddig ebben a témában nem született döntés. És várjuk tehát, ahogy mondtam, a végső jelentést a tudományos életből. Yes, yes. Speaking about, uh, about uh, uh, antimicrobial resistance. Ami az antibiotikum ellenállást illeti. To, uh, to, uh, illetve a lehetőségeket, hogy eh, újfajta antibiotikumokat dolgozzon ki az iparág. Mint önök is tudják, innovatív eh, gyógyszeripari kezdeményezések eh, történtek, új antibiotikumok kidolgozását támogatandó, gondolva a lehetőségekre, hogy felülvizsgálják a humán antibiotikumok alkalmazását. Ezt a javaslatot 2016 őszére mutatjuk be. Ez egy iránymutatás lesz az a humán antibiotikumok megfelelő használatára. És majd szeretnénk új üzleti modellekről is vitát folytatni, amelyek kapcsolódnak. Uh, az újfajta antibiotikumok szintetizálásához is low market interest related. Az iparág részéről egyelőre nincsen elég érdeklődés az újfajta antibiotikumok kidolgozása irányában. Folyamatban van ezeknek a kérdéseknek az egyeztetése az érdekeltekkel. Továbbá about about uh, once again speaking about uh, the or oral non-question related to alcohol Egy másik kérdésről, ami az alkoholstratégiához kapcsolódik. Igen, teljesen egyetértek annyiban, hogy az árazási modelleket meg kell vizsgálni a tagállamokban is. A magunk részéről pedig egy közös álláspontot kell kialakítanunk a kockázati tényezők kezelésével kapcsolatosan a legfontosabb kockázati tényezőknél. Beszélek az alkoholról, dohánytermékekről, cukorról, tranzsírsavakról, stb. Tudnunk kell, hogy a legfontosabb eszközök a kockázati tényezők okozta ártalom csökkentésében a tagállamok kezében vannak, de a tagállamoknak is érteniük kell, hogy a e, piacszabályozási eszközök, az adók, e, a piacra kerülési eszközök és a reklámszabályozás megfelelő formát kell, kell hogy kapjon, hogy a kockázati tényezők e, csökkentését el tudjuk érni. Azzal is egyetértek, hogy a fiatalokat kell megcélozni, különösen az árazással. A második kérdése a rituális vágásról szól. A bizottság kiadott egy jelentést, amelyből kiderült, hogy a mentesítés különböző szinten használ különböző tagállamokban. Valódi, mm, szisztematikus visszaélésekkel nem találkozunk. Az ellenőrzés a tagállamok hatáskörébe tartozik, a rituális vágáshoz kapcsolódó témákat a jövőben majd napirendre veszük az állat jóléti platformon. Fel szeretnénk felhívni a figyelmet ezekre a kérdésekre, mert persze nagyon fontos. Aztán, ami a járványokat illeti, van egy élelmiszerbiztonsági bizottság, amely folyamatos mechanizmuson dolgozik, ellenőrizzük jelen pillanatban az adatokat, ezek mindegyikét, amelyek a vektorokra vonatkoznak. Nagyon sok éremutatást is kiadtunk már az higiéniai módszerek kiavítására, a fertőtlenítőszerek használatra vonatkozólag, illetve hogy különböző eszközökkel hogyan lehet a vektorok ellen küzdeni. Számunkra fontos prioritás ez a probléma, mert jön a nyár, és különösen az IKA tekintetében körültekintőnek kell lennünk és elővigyázatosnak. Köszönöm szépen a biztos úrnak. Nagyon sokan szeretnének beszélni, 21 en egészen pontosan. Most szeretnék mindenkit kérni, hogy, hogy röviden szóljon. Először Grosztett asszony következik. Köszönöm, biztos úr, hogy itt van körünkben. Először is az állatgyógyászati készítményekkel kapcsolatos szabályról szeretnék szólni. Ezzel a szabályal kapcsolatosan meg kell várni az év végét, hogy a tanácson belül megállapodás alakuljon ki, és 2017-ben kezdődik majd a trialógus. Jó lenne tehát, hogyha ön nyomást gyakorolna a tanácsra, hiszen mi beszélünk az antibiotikum rezisztenciáról, és sajnos a tanács miatt veszítünk időt. És a második dolog a gyógyszerek hozzáadott értékének értékelése. Aztán itt van az innovatív gyógyszerek piaca és a személyre szabott gyógyszerek piaca. Figyelni kell arra, hogy gyors hozzáférést biztosítsunk a pácienseknek ezen gyógyszerekhez talán rugalmasabb, gyakorlatiasabb engedélyezési modelleket létrehozva forgalomba hozatal tekintetében, anélkül, hogy a páciensek biztonságát károsítanánk. Van Franciaországban egy tapasztalat időszakos engedélyre vonatkozóan a gyógyszerek esetében, és az evolutív licenszeket is most értékeljük. Mi az ön véleménye ezen kérdésekkel kapcsolatosan? Aztán szeretném felhívni a figyelmét egy olyan problémára, ami nyugtalanít különleges táplálkozási kategóriák az a gyermekek, illetve a sportolók táplálkozására szent élelmiszerekről. A bizottság 2016. júliusára irányozott elő egy jelentést. A sportolók táplálkozására élelmiszereire vonatkozóan még mindig nem született meg ez a jelentés. Mi fog történni, a vonatkozó szabályozás kifut, és a a kiskorú gyermekeknek szent élelmiszerek esetében. Esetleg elhagyok majd a specifikus szabályozási keretet. Ez nagyon súlyosnak tűnik számomra, hiszen eddig specifikus szabályok vonatkoztak a kisgyermekeknek szent élelmiszerekre. Ez a lépés szerintem tehát elfogadhatatlan. Várom öntől a beavatkozást ezen a területen. Köszönöm. Tisztelt kollégák, mindenkit arra kérek, hogy röviden szóljon. És nekem jakem... Elnök úr, biztos úr, ha én látom, hogy mennyire megkínozták önt a glifozát a kapcsolatos kérdésekkel. Hát sajnálom, hogy zavarták önt ezek a kérdések, de mégiscsak én is erről szeretnék szólni. Beletúrnak ön egyáltalán nem válaszolt, ezért ismét felteszem ennek a kérdést. Válaszol igennel vagy nemmel, tehát a bizottság az Európai Parlament áprilisi állásfoglalását tekintetbe veszi. Ezt többséggel fogadtuk el a nagy frakciók részvételével, már ami a glifozát újraengedélyezését illeti. Itt az antimikro antibiotikum rezisztenciáról is szó volt, a glifozát egy kellemetlen tulajdonsággal bír, a patogén szervezetekkel szembeni rezisztenciát és antibiotikum rezisztenciát okozhat. Ezt a vizsgálatok is bebizonyították. A bizottság végre foglalkozik-e majd ezzel a tényel? Köszönöm. Mr. Pieka. Szanowny Pani Komisarzu, już podczas... Jelka köszönöm. Hölgyeim és Uraim, tisztelt biztos úr, már a legutóbbi struktúrált párbeszéd keretében feltettem a kérdést, hogy hogy áll a dohány termék irányelv végrehajtás, akkor ön nagyon optimistának mutatkozott ma is. De hogyha megnézem a statisztikákat, talán csak öt vagy hat olyan ország van, amelyek teljes mértékben végrehajtották ezt az irányelvet. Ugyanakkor a határidő ebben az évben, májusban kifut. Az országomból tudom, hogy hogy áll a jogalkotási folyamat, és az a benyomásom, hogy lehetnek nehézségek ezen irányelv végrehajtásával, és bizonyosan más tagállamokon is hasonló a helyzet. Következésképpen egy pontosításra kérném önt. Ha tehát a tagállamok nem tudják végrehajtani az irányelvet, miféle intézkedéseket foganatosít a bizottság, milyen következményei lesznek ennek a végre nem hajtásnak a tagállamok számára. Közvetlen alkalmazásra kerül az irányelv, vagy sem? A bizottság terveze ilyen intézkedést. Én például az iparág képviselőtől hallom, hogy a bizottság esetleg a határidőt fogja meghosszabbítani, esetleg a jövő évre. Érdekelne a véleménye. Fária úr. Obrigado, Sr. <clears throat> Sr. Comissário, muito obrigado por estar aqui entre nós. Köszönöm, elnök úr. Örülök, biztos úr, hogy ellátogatott hozzánk. A parlamentben elfogadtunk egy állásfoglalást a glifozáttal kapcsolatosan, ugye az engedély hosszabbítás tilalma tárgyában de megint csak a gazdasági érdekek fontosabbak, mint a közegészségügyi szempontok önfelelős az egészségügyi kérdéseket, ezért nem értem, hogy hogyan tud ilyen álláspontot elfoglalni az Európai Parlament állásfoglalásával kapcsolatosan. Az állásfoglalást elfogadtuk, persze voltak viták előzetesen, a WHO vizsgálataival kapcsolatosan és más tanulmányok vonatkozásában is. A tudományos vizsgálatok eredményei különbözőek voltak, ha azonban az elővigyázatosság elvét érvényesítjük, akkor a biztos oldalon állunk. Legalábbis ez az én személyes véleményem. Aztán a glifozát toxicitásával kapcsolatosan szerettem volna megtudni, hogy más, ha más gyomírt, hogy más gyomírtók is vannak, -e, amelyek toxikusak, és hogyan óhajt a bizottság ezen kérdésekkel foglalkozni. Hogyan lehetséges, hogy a bizottság ilyen hosszú idő eltelt, hosszú időt javasolt, 2031-ig ugyanis Hollandia, Franciaország többek között betiltották ezt a gyomírtót, a tekoszidot, és azt is el szeretném még mondani, hogy a Zika vírust erőtesen le kell küzdeni, és Brazíliából értesültem arról, hogy a vírus terjedése csökken? Köszönöm a választ. Marie. Monsieur le Président, merci. Omri úr, köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék kérdést feltenni önnek a glifozáttal kapcsolatosan. Az ön válaszában jelezte, hogy valamennyi lehetőséget mérlegel, hogy kompromisszumot alakítson ki, és ezt egy észszerű álláspontnak tartja ön. Szeretném elmondani önnek, hogy az egyetlen észszerű döntés az, hogy tiszteletben tartja az Európai Parlament véleményét, tiszteletben kell tartani a demokrácia, az európai demokráciát ebben az ügyben, és ön a, az európai polgárok figyelmének középpontjában áll ebben a kérdésben. Az egyetlen döntés, amely megfelel az elővigyázatosság elvének, az, hogy nem engedélyezi a glifozátot, és megvárja a komoly tanulmányok eredményét, melyek teljes mértékben függetlenek. Lenne szintén egy kérdésem önnek a TTIP-pel kapcsolatosan. Szeretném tudni, hogy ez a dimenzió számításba vételre kerül-e, amikor tudjuk, hogy a, az amerikai agrártermékek elképesztő módon telve vannak glifozáttal. És az utolsó kérdés, ha megengedi, elnök úr, a triterápiával kapcsolatos számos országban az EU-ban a triterápiához való hozzáférés Lengyelországban, Bulgáriában, Romániában és különösen bonyolult az árak miatt, még gyakran nem is állnak rendelkezésre, sem a kórházi gyógyszertárakban, ezek a készítmények, sem pedig a magángyógyszertárakban. Érdekelne, hogy vannak-e információi ezzel kapcsolatos, és miek ennek a költségei. Köszönöm. Köszönöm szépen, Stájz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. Itt vagyok azt mondta, hogy üdvözli a parlament glifozáttal kapcsolatos határozatát, és hogy nagyon örül neki a kérdés, hogy mi fog történni. A bizottsági szolgálatok és a tagállamok között egyeztetések zajlanak, a parlament ki egyetemen kimondta az kritériumait professzionális felhasználást kizárnánk, parkok közelében nem lehet használni, ha van más megoldás a gyomok kiirtására, akkor ezeket kell használni, illetve hogy betakarítás előtt nem lehet használni a szert. Ezek egyértelmű kritériumok. Megemlítettük a kockázatokat, láttuk a dokumentumot a sajtóban, ahol kiderült, hogy 15 helyet 10 évre engedélyezik, de nincsenek külön feltételek, hogyha üdvözli ezt az állásfoglalást, akkor mondja el, hogy a következő 3-4-5 hétben mit fog tenni azért, hogy ez a négy feltétel, amelyet múlt héten a parlament megfogalmazott, ezek majd a tagállamok elé kerülnek-e május 18-án, 19-én, aktív eh, intézkedéseket tesz ennek érdekében? Köszönöm szépen, Evi asszony. Köszönöm, elnök úr. Andrukaitis biztos úr, én déltiroli helyzetről szeretnék önnel eszmét cserélni. Tegnap találkoztunk azon személyekkel, akik ebben a, ezen térségben élnek. Itt ülök. És eh, felhívták a figyelmünket arra a tényre, hogy ebben a gyönyörűséges völgyben Málleszi településről beszélek. A mezőgazdaság 90%-a még hagyományos, nagyon sok gyomírtót használnak, és annyira erőtes ez az alkalmazás, ha nyolcszor meghaladja az olasz átlagot. Tehát valóban nagyon elterjedt a gyomírtók használata, és ezen gyomírtók használata válogatás nélküli, és ahogy azt Stelsz úr is említette, akár a játszóterek, az iskolák, a bölcsödék, óvodák, a közterek közelében is megvalósulhat ez a használat. Amikor tehát ezen készítményeket használják az alkalmazottak, akkor mindenféle védőfelszerelést igénybe vesznek. Természetesen a szomszédos területeken élők esetében semmiféle védőfelszerelés nem kerül alkalmazásra. Tavaly volt egy referendum, a lakosság egésze legalábbis 75%-a a nyomírtuk teljes betiltása mellett foglalt állást a Málesz településen sikerül-e meghallanunk a polgárok szándékát, akaratát, akik azt mondják, hogy kizárólag a biogazdálkodást részesítik előnyben, illetve más technikákat, amelyek a mezőgazdaságot támogatják, ahelyett, hogy továbbra is ragaszkodnánk a hagyományos gyomírtót használó modellhez. A bizottság milyen módon akarja védeni azokat a személyeket, akik a szomszédos területeken élnek, ugye azon területeken, szomszédos területeken, ahol az, a, a mezőgazdaság nagyon nagy mértékben használ gyomírtót. Elnök, köszönöm. Gudi képviselő következik. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Szeretném tudni, hogy a génmódosított technológiákkal kapcsolatos véleményt illetően, ugye 2016-ban születik meg majd a bizottság válasza. Nos, nagyon sok lehetőséget használ, kínál ez a technika sok szempontból, ugyanakkor fontos etikai és egészségügyi kérdéseket is felvesz. Most a jogi vélemény szemben a tudósok próbálják az alkalmazás korlátait meghatározni, például a humán embriókkal kapcsolatos manipulációk vonatkozásában. A bizottság akarja ezen új technológiákat szabályozni, különböző alkalmazásuk vonatkozásában, vagy egy moratóriumot akar bevezetni a genomákkal kapcsolatosan egészségügyi és etikai problémák kapcsán. Köszönöm. Thank you very much. The next speak... Köszönöm szépen. Gárdini asszony következik, de Gárdini asszonynak elment a hangja, úgyhogy én fogok beszélni helyette. Az egészségügyről beszélve nagyon sokszor megtapasztaltuk az egyenlőtlenséget Európában. Több mint 86% az európai kórházaknak nem bővelkedik a kórházi személyzetben, gyakran nincsenek az alap kemioterápiák sem biztosítva. Hogyan lehet elkerülni ezt a drámai helyzetet? itt egyfajta technológiai assessmentre is sor kerülhet európai szinten, ahogyan ön említette. Egy európai értéke is elkerülni a megkettőzéseket, a forráspazarlást, a gyógyszerügynökség nagyon kedvező eredményeket mutatott be, egy fontos kísérleti projekt tekintetében, amely pont ebbe az irányba mutatott. Rázi igazgató úgy kommentálta ezt, hogy így javítani lehet az időben való hozzájutást az innovatív gyógyszerek az egész Európában. Ezen újabb megerősítés fényében a biztos szerint nem érette meg az idő arra, hogy egy health technology assessmentet hozzanak létre Európában, és ha igen, akkor egy jogalkotási javaslatot is és be kívánnám mutatni a bizottság ebben az értelemben. Köszönöm. Miss Szárbu. Most uh, eh, Szekó asszony. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Luna trecută comisia ne-a Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, múlt hónapban a bizottság bemutatott egy közleményt a transzsírsavakkal kapcsolatosan, ahogy ön is megemlítette. Ez a jelentés erre a termékre jogszabályi határértékeket kíván meghatározni, viszont jelen pillanatban nincsen jogszabályalkotási javaslat. Nagyon hosszadalmas ez a folyamat, ezt jól tudom. Szeretném tudni, biztos úr, hogy el tudja elmondani, hogy mikor számíthatunk a bizottság javaslatára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Dorman úr következik. Tak. I eh, marts eh, eh, sidste år Köszönöm szépen. Tavaly márciusban a biztos aktuális információkat osztott meg az Envi Bizottsággal a dohányáró irányelve kapcsolatosan. Elmondta, hogy az irányelv végrehajtása az egyik fontos prioritásuk, sokat fognak azon dolgozni, hogy a tagállamok tartsák a határidőket. Egy hónap van a határidőig, és most úgy tűnik, hogy azért nehéz dolga lesz a bizottságnak, ha ezt tényleg tartani akarja. 2016 áprilisában a bizottság elismerte, hogy a 28 tagállamból csak 5 fogja befejezni a következő két évben a hivatalos eljárást. A dohányipar nagyon kiterjedt, de Dánia számára a dohányexport nagyon fontos, és munkahelyeket is teremt. A Madbarn cég Dániában 140 embert foglalkoztat. Szeretném tudni, hogy a 11. cikkel mi történik. Kétféle forgatókönyvet tudok elképzelni. A gépek kettős felkészítése, kettős munka, ez logisztikai költséget is jelenthet. Három intézmény kötelezettséget vállalt az EU jogszabályok hatékony végrehajtására. Nem tudom, hogy a bizottság hogyan tudja teljesíteni a kötelezettségeit. Úgy tűnik, hogy nem sikerült megfelelniük feladataiknak, és nem tudom, hogy mi fog történni ezen a területen. Ekkasszony. Danke, Herr Präsident. Köszönöm, elnök úr, tisztelt Andriukaitis biztos, biztos, először is köszönetet szeretnék mondani ezen párbeszéd lehetőségéért. Biztos úr, engedje meg, hogy néhány aggodalmamat fejezzem ki a bizottság új javaslataival kapcsolatosan. Egyrésztről itt a hugany higany jelentésről van szó, ami nem állt a megállapodás ratifikálása előtt, és aztán az öko trágyákat illető javaslat a trágyasz, trágyák esetében, különösen a foszfát esetében nehéz fémek, mint kadmium, nikkel, arzén és higany kerülhet a földbe, és ezért a küszöbb értékeket határozza meg ezen rendelkezés a nehéz fémek tekintetében, hogy elkerüljük az lánc szennyezését. A kadmium határértékeit három év múlva csökkenteni kell. Mi a helyzet a higanyjal e tekintetben? A ratifikálás kontextusában a Minamata megállapodást illetében megpróbáljuk a környezetre gyakorolt káros hatást csökkenteni, ugyanakkor elfogadjuk, hogy a foszfetregyek lehet használni az EU-ban, nagy részüket importálják, és ezek nagyon sok higany tartalmazhatnak ezek az importált szerves trágyák. Nos, a bizottság itt két mércével mér ez a jogalkotási javaslat esetében. Miért van ez így? Terle úr, mondja az elnök. Szédnik. Köszönöm. Biztos úr. A a glifoszáttal kapcsolatos vita kapcsán elmondotta, hogy nem lát alternatívát akkor nem volt alternatív, amikor autoritárius rezsimekben éltünk. Persze, hogy van alternatíva. Mit tesz a bizottság, hogy támogassa egy egészségesebb alternatíva kifejlesztését, hogy ne legyünk ezen készítmény áldozatai, és ez nem csupán a gazdálkodókra vonatkozik. Ami pedig az élelmiszereket illeti, értem az erőfeszítéseit, a transzsírokkal kapcsolatosan, amelyek még mindig szerepelnek az étrendünkben, amikor majd a bizottság bemutat egy jogalkotási javaslatot ezek csökkentésére. Nos, egyelőre a bizottság bemutatott egy tervezetet az alapvető jogok és az élelmezéssel kapcsolatos jogok vonatkozásában. A szociális pillérben is van egy lehetőség arra, hogy az európai szemesztert előre vigyük egészségügyi területen. Néha itt ezelőtt volt egy konferencia a tumorokkal szembeni küzdelem tárgyában, főleg a bőre kapcsán erőteljesebben kellene fellépnünk ezen a fronton. Ami pedig a 2004-37-es irányelvet illeti, van itt egy kancerogén anyagokkal kapcsolatos lista. Hogyan járul a bizottság ezzel kapcsolatosan? Aztán az antibiotikum rezisztencia problémája. Vannak alternatívek, azt hiszem nagyobb figyelmet kellene fordítani a kiegészítő alternatív módszerekre, mert ilyen módon kialakíthatnánk egy olyan megoldást, amely támogatja az állatok és az emberek egészségét is. Köszönöm szépen Peterle úrnak. Nem egyeztettünk, de a kérdésem ugyanebben az irányba mutat, mint az övé. Egy lényeges pont. Az elmúlt években mindig a megelőzés volt a középpont, és minden egyes európai szakpolitikában az egészségügyi vetületeket figyelembe kell venni. Ha megnézem az európai szakpolitikákat, akkor a Health in All Policies-ból nem sok marad, nem látjuk az igényeket a megelőzés irányában. Ugyanakkor jó lenne ezt a, az igényt követni, mert az egészségügy, az egészségügybe való beruházások az európai szemeszterben is le kellene, hogy csapódjanak. Hiszen különben mindig az lesz, amit eddig is tettünk, a jobb jogalkotásról beszélünk mindig, és aztán megállapíthatjuk, hogy nagyon hanyagul, lassan hajtjuk végre a jogszabályokat, például a dohánytermék irányelvre ö, ö, kitérve, nagyon hosszúak az értékelések, nagyon hosszúra nyúlnak ezek, és ez a benyomásom, hogy a programja bemutatásával, már ami a krónikus megbetegedések megelőzését illeti. Noha a legjobb szendékok vannak jelen az ön részéről, és az igazgatóság is támogatja önt, azonban a bizottságon belül és a tagállamokkal való együttműködésben nem nagyon haladnak előre ezek a témák. Thank you, Miss uh, Scheer-Pirik. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik wil een punt naar voren brengen wat nog niet besproken is. En dat... Köszönöm szépen. Egy olyan kérdést szeretnék felvetni, amely eddig még nem került megemlítésre. Állategészségügyről van szó. Azt mondta biztos úr, itt vagyok, itt vagyok ön előtt. Tehát a sertés ágazatról van szó. A mezőgazdasági bizottságban beszéltünk már a sertés ágazat, illetve a tejágazat válságáról. Nagyon nehéz életképesen működniük fenntartható formában a gazdálkodóknak. Ott van az állatjólét, ezzel szemben a gazdálkodók jóléte nagyon nehéz a helyzet a sertéságazatban, a tejágazatban. Fontos, hogy fenntartható legyen a gazdálkodás. Hogyha megnézzük a TTIP-et, megnézzük a braziliai megállapodást, felmerül a kérdés, hogy hogyan fogjuk ezeket a követelményeket teljesíteni. Mit tesznek majd a gazdálkodó családok, hiszen a multinacionális cégekkel kell harcolniuk. akik az állattenyésztést nagyban viszik. Nagyon nehéz ezzel szemben harcolni. Hogyan fogunk meg birgózni ezzel? Köszönöm szépen, elnök úr. Továbbra is a gyógyszerekhez való hozzáférésről szeretnék beszélni. A április 18-án Amsterdamban az egészségügyi miniszterek találkoztak, és bemutattak egy nagyon fontos, nagyon jó kiindulási pontot jelentő dokumentumot. Beszéltek arról, hogy milyen fontos új egyensúly találni az ágazatban egy olyan helyzetben, amely nem fenntartható, és akár piaci kudarchoz is vezethet. Az jelentés egyebek között arról is beszél, hogy az árakat az ár, a hozzáadott érték és a költségek függvényében kell meghatározni. Például a generikus gyógyszerek is szóba kerültek, és az ehhez kapcsolódó kihívások. A tagállamok a tárgyalásban nagyon határozott álláspontot foglaltak el. Ön is beszélt az információcseréről és hasonló intézkedésekről. Ez is nagyon fontos, és ezen túlmenően sok minden más is, ahogyan a dokumentum is kihangsúlyozta. Ezt a vitát a bizottság nem zárhatja le azzal, hogy a tagállamok hatásköre az árok meghatározása. Az Európai Uniónak is kulcs szerepe van ebben, és kérem, hogy kötelezettségvállalást tanúsítson ebben a témában. Köszönöm. Paulucci úr. Grazie, signor Presidente. Köszönöm, elnök úr. A parlament széles többséggel kérte a négyes cikk megszüntetését. A 24 2006-os rendeletben a élelmiszer profilakra vonatkozóan Ezeknek nincsen tudományos alapja ugyanis, nem favorizálják az egészséget. Itt nincsenek rossz vagy jó élelmiszerek, téves információkat szolgáltatnak, mint a szemaforrendszer, és itt európai alapokkal támogatják mindezen intézkedéseket jobban kell tájékoztatni a fogyasztókat a megtévesztő reklámok kiküszöbölésével. Pontosan az ellentétes intézkedésekre van szükség, mint az élelmiszer profilok, vagy a táplálkozási profilok. Mit tudhat tenni a bizottság e tekintetben? Ja, Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr hogy a sok kérdésünkre válaszol, a glifozátra térnék vissza. Ön maga mondta, hogy a tagállamokkal való egyetértésben kell most előrelépni és megoldást találni. És itt egy tíz éves engedélyezésről van szó. Ez jó lenne, ha megerősíteni, vagy megcáfolna. Három dolog van, amit országom Németország mindig is felvett ahol is nagyon óvatosan kell eljárni a glifozáttal kapcsolatosan, akár azonnal betiltani, mégpedig a betakarítás előtt, és aztán a nem szakértelemmel rendelkező személyzet általi alkalmazás is nagy problémát jelent. 40 tonnát használnak Németországban a nem szakértelemmel rendelkező polgárok a glifozátból. És a kiegészítő anyagok hozzáadása a tavimanin a Németországban vetődött fel ennek a problémája, ezt is ki kell zárni. Azonnal megtetnénk ezt, és ezért kérdezem önt, hogy ezt tervezi-e. Köszönöm szépen, Porcan asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. U 2013. godini registrirano je čak 205. Az említett betegség eh, nagyon fontos eh, kockázat Európában. A 2014-es adatok szerint romlik a helyzet. Ezért szeretném tudni, hogy a bizottság eh, szeretne-e változtatni a csirkehús kezelési módszerein ezen fertőzéssel szemben a bizottság szeretne bizonyos vegyszereket használni ezen fertőzés elkerülésére. Köszönöm, Trofoli úr. Köszönöm, elnök úr. Mégis csak visszatérnék a a hús tejtermékek címkézésére a feldolgozott termékekben, készételekben. Franciaország gyakorlat javaslatot figyelembe véve, és a két állásfoglást figyelembe véve, mely támogatja a kötelező címkézést, ugye a parlamentben született ez az anyag, szeretném felhívni a bizottságot arra, hogy avatkozzon be ezen tárgykörben, és garantálja nagyobb átláthatóságot a teljes élelmiszerláncban, hogy elkerüljük az egységes piac széttöredezettségét. Tak for det, og tak kommissær for... Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr, A transzsírok szabályozásáról beszélt, és én is üdvözlöm az ezzel kapcsolatos erőfeszítéseket. Azonban a lényegi problémát a glifozát okozza. Látjuk, hogy ez az egyik legfontosabb kérdés az eszával kapcsolatban, illetve fölmerül a kockázatelemzés kérdése is. Azt láttuk, hogy az EFSA rámutatott arra, hogy korlátozásra van szükség, de nem tudom, hogy az EFSA mandátumát ki tudják-e bővíteni, azért, hogy valóban nagyobb rálátásunk legyen a kérdésre. Az EFSA-nak több forrásra van szüksége, az önök feladata, hogy ezt biztosítsák, hogy megfelelően tudjanak működni ezen a területen. Köszönöm, és most visszadom a szót a biztos úrnak, hogy válaszoljon. Then, uh, Nincs túl sok időnk, biztos úr. Reméljük, hogy rövidre tudja fogni a válaszát. Thank you very much indeed. All questions are very interesting and I, I, I think it would be very good to, to... Köszönöm szépen. kollégáimnak azt a feladatot fogom adni, hogy az elhangzott kérdéseket tanulmányozzák, és aztán írásban részletes választ fogok adni ezekre, mert itt most csak egy rövid összefoglalóra van lehetőségem. Tehát először is, ami a glifoszátot illeti, ugye, és minden ezzel kapcsolatos kérdést. Nos, a bizottság közösen a tagállamokkal foglalkozik ezzel a kérdéssel, célunk a közös eszmecsere. Hangsúlyozom tehát, hogy eszmecserét kívánunk folytatni ebben a témában. A parlament állásfoglalása kiegyensúlyozott, kiegyensúlyozott és jó, azonban mind a 28 tagállam közös eszmecserére van szükség, illetve a különböző szolgálatoknak együtt kell működni, az egész testületnek megnézve azt, hogy hogyan lehet előrelépni, milyen eredményeket lehet produkálni. Mindenkinek az a célja, hogy a közegészségügyi kérdéseket, illetve a környezetvédelemmel kapcsolatos biztonsági kérdéseket tartsuk szem előtt. Ebben nincs ellentmondás, nincs kérdés. Megfelelő szabályozást szeretnénk biztosítani. Természetesen hangsúlyozni kívánom, hogy az EFSA feladata nagyon nehéz, ismét és ismét visszaküldjük hozzájuk ezt a kérdést. Itt ilyen testület véleménye az, amely eltérő. Az ilyen egy olyan jelentést adott ki, mi szerint a vörös hús valószínűleg rákkeltő, valószínűleg a glifozát is rákeltő, ami a kockázatelemzést illeti, van egy kockázatelemző testületünk, ez pedig az EFSA, és igen, az EFSA-nak több forrásra van szüksége, ezek azonban a mi kezünkben vannak. hiszen az Európai Parlament határozza meg a költségvetését ennek a testületnek. valóban megfelelő költségvetési forrásokra van szükség, hogy önállóan tudjon működni a, az érintett iparágaktól függetlenül, egy független értékelő testületről van szó, de azt is látnunk kell, hogy teljes átláthatóságra van szükség, a jogi keretek között kell azonban működnie. Ez a parlament fogadta el ezeket a jogi kereteket. Én mindent megteszek ennek érdekében, de hogyha a tagállamok nem újítják meg az alkalmazást, akkor joguk van arra, hogy betiltsanak bizonyos anyagokat, például a glifozátot. Olaszország, Németország, Csehköztársaság, láttuk ezeket a példákat, de ezen túl a tagállamok feladata, hogy értékeljék a helyzetet, és esetleg betiltsák ennek az anyagnak a használatát. Képzés, kampányok, tájékoztatás, és így tovább. Ez mind a tagállamok feladata. valamint a civil szervezetek feladata. Nyitott formában kell működni, átlátható formában. Meg kell nézni, hogy az élelmiszerbiztonságot, illetve a közegészségügyi normákat hogyan lehet javítani. Én itt nem látok ellentmondást. Tehát valóban minden területen nyomon kell követni a fejleményeket, különben a hitelességünk forog kockán. And help to act together. I will take all measures eh, in my power and... A lehetőségeimen belül mindent megteszek, a tagállamoknak is ez a feladata. Of, of use of products is in, in, in, in, in, in member states decision. A termékek eh, engedélyezése tagállami hatáskör, ugyanabba az irányba kell haladnunk, valóban. De rossz, hogyha pártoskodunk, azt mondjuk, hogy van, van aki az, az iparágat képviseli, van, aki meg a közvélemény képviseli. Nem, szerintem ugyanabba az irányba haladunk, nincs köztünk fal. Uh, it is, uh, it is uh, uh, okay. It's very challenging situation from my point of view. Ami a szárnyas ágazatot illeti, az ezzel kapcsolatos baktérium, baktérium elleni harcot, valóban figyelembe kell venni a különböző közegészségügyi szabványokat, normákat, hiszen az adatok azt mutatják, hogy évente több mint 200 ezer ilyen jellegű megbetegedés van. Az állategészségügyi irodák arra hívják fel a figyelmet, hogy az ellenőrzési rendszert javítani kell, új hivatalos ellenőrzési jogszabályokra van szükség. A tanácsban nagyon nehéz vitákra került sor. Nehéz, hatékony ellenőrzési jogszabályokat bevezetni. kampilobakter ellen nehéz tehát egy egységes szabályozást bevezetni. Én is részt veszek az ezzel kapcsolatos vitákban, de hát ez a helyzet. a végrehajtási intézkedésekre szükség van, hogyha nem hajtják végre a jogszabályokat, akkor szabálysértési eljárást kell indítani. Ez kérdésen kívül áll. Egyértelmű az ezzel kapcsolatos üzenet. Nincsenek kompromisszumok a dohányágazattal kapcsolatos jogszabályok megvalósítása terén. A Cseh köztársaságban, Romániában is jártam, és más helyeken is, és az Európai Parlament képviselőivel is beszéltem Portugáliában. Felpróbáljuk mérni a lehetőségeket az intézkedésekre, az dohányirányelv átültetésére nézve. Én mindent megteszek ennek érdekében. Készen állok arra, hogy nagyon cselekvő legyek, mert én tudom személyesen nagyon jól, hogy milyen károkat okoz a dohány és a dohánytermékek. Uh, uh, about uh, very important issue on veterinary medicine. Az állatgyógyászati termékek kérdése is nagyon fontos. Igen, arra ösztönzöm a tagállamokat, hogy hívják fel a figyelmet Uh, uh, a, az elegyógyászati termékekkel kapcsolatos vitára a tanácsi szinten. Még egyszer egy üzenetet szeretnék küldeni, és lehetővé tenni a miniszterekkel a vita továbbvitelére. Minél hamarabb döntésre kell vinni ezt az ügyet, ez mindannyiunk érdeke. In, uh, at conference level, and I am ready to... Felvetettem ezt a kérdést a konferencia szintjén is és szeretném megvizsgálni, hogy hogyan lehet arra ösztönözni a tagállamokat, hogy az Európai Parlament véleménye nyomán tovább lépjenek. És ha már az innovatív gyógyszerekről beszélünk, és a, a, a kezeléshez való hozzáférés javításáról valóban. Nagyon lényeges területe ez a tevékenységem nek sok kísérleti projekt indult már, ez nagyon jó. Megkezdődött ez a tevékenység tehát, és majd meglátjuk, hogy milyen eredményre számíthatunk majd fél év után. Készen állunk arra, hogy biztosunk minden tagállamot arra, hogy ezzel a kérdéssel erre megoldást találnak. Ami az értékelést illeti, készen állunk ebben a fontos kérdésben is. Most már egyébként 2017-ig vannak terveink, hogy bemutassuk jogi javaslatunkat, jogszabályalkotási javaslatunkat a bizottság kollégiumának, utána a parlamentnek és a tanácsnak, mert most azon dolgozunk, hogy hogy is mondjam, egy ösztönző értékelést készítsünk arról, hogy hogyan tudunk tovább lépni, figyelembe véve azokat a lehetőségeket, amelyek a 2017-es eredmények bemutatását illetik. Most készítjük a hatástanulmányokat az egészségügyi technológiák értékeléséről. Uh, no, no, that's <laughs> sorry. Uh, I will follow once again uh, about animal welfare. Aztán az állat uh, jólét intézkedésekkel kapcsolatosan. Yes, of course. Pork sector, milk, uh, dairy sector. És uh, a gazdákkal való egyeztetés. Valóban a sertéságazat nagyon nehéz, nagy nehézségekkel küzd, ott van az oroszországi piaczárás. Sok eh, nehéz kérdés ez, de az állat jóléti normákat lépésről lépésre be kell vezetni, legalábbis ebbe az irányba kell elmozdulni, iránymutatásokkal, platformokkal átvitatva ezeket a kérdéseket teljes komplexitásában különböző országokban más és más a helyzet ilyen szempontból. Vannak országok, ahol nagyon jól haladnak már, és vannak más országok, ahol le vannak maradva, és nehézségekkel találkoznak. Úgy érzem, hogy ki kell egyensúlyozni minden helyzetet, de az állatjóléti platform nagyon jó eszköz lesz a jó gyakorlatok cseréjére, és arra, hogy ösztönözzük gazdáinkat, hogy ebbe az irányba induljanak el. De a jogi oldalról készen állunk arra, hogy a kötelezettségeinket 2017 végéig teljesítsük, figyelembe véve azt a helyzetet, amely a mai nehézségekhez kapcsolódik, a mai piaci nehézségekhez. A higanyra vonatkozó kérdésre válaszolva. Nem az én feladatom ez, hanem Carnevella novella biztos területe, de azért én is nyomon követem a helyzetet. Jelen pillanatban viszont nem tudok választ adni, nem állok készen arra, hogy választ adjak részletesen erre a kérdése. És ha már a műtrágyákról beszélünk, Benkovska és vele biztos kezében van ez a terület. Remélem, hogy majd a kérdését továbbítani tudom hozzájuk. Ami a szövetek, sejtek felett terápiáját illeti, és a gyógyászati termékekre vonatkozó jogszabályokat. A bizottság április 21-én erre vonatkozólag egy tervezetet fogadott el. Az innováció nagyon fontos kérdés ebben a tekintetben. És az is fontos kérdés, hogy van-e megfelelő egyértelmű megközelítésünk a sejtés, és szöveterápiákra vonatkozólag. Különböző nemzeti megközelítésekkel találkoztunk a donorok kompenzálásával kapcsolatosan. Ez az, az nagyon fontos, hogy a donorokat megfelelően védjük. Túl korai még választ adni erre a kérdésre, el kell döntenünk, hogy az irányelv felülvizsgálata jó megoldása a bizottság, ezért elindít majd egy értékelést a szövetek, sejtek jogi kereteiről, ez majd az év második felében kezdődik meg. A szeszes italok címkézéséről már beszéltem, mint említettem, a jelentés készülőben van, most véglegesítjük, és most a szolgálatok közötti konzultáció folyik. Mivel látom, hogy futunk ki az időből, annyit mondok még, hogy részletesen és szívesen válaszolok majd a kérdéseikre. Én nagyon szívesen fogadom önöket személyesen is, és akkor részletesebben egyeztethetünk ezekről a kérdésekről. Köszönöm. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, köszönjük szépen az elérhetőségét, és ezzel nagyon hosszú vita után lezárhatjuk ezt a pontot, és át is térhetünk a következő napi rendi pontra, ami az offshore olaj és gázműveletek témájával foglalkozik. Andrulakis úr a jelentéstevő, azonnal meg is adom neki a szót. Uh, Tisztelt kollégák, mindenkit, mindenkit arra kérek, hogy uh, csendben hagyja le termet, hogyha el kíván menni. Eh, Nos, körülbelül 6 évvel 2010 április 20-án egy nagy belesetre került sor a Deep Horizon balesetére a mexikói öbölben. Nagyon súlyos, költséges baleset volt, és emiatt eh, az EU intézkedésekre kényszerült. Várjuk tehát az irányelv alkalmazását, mielőtt súlyos katasztrófára kerülne sor ebben a térségben is. A véleményemben kifejtem, hogy nagyon sok létesítmény van a tengeren, olaj- és gázkutató létesítmények, a számuk a Fekete-tengeren is növekedni fog, ahol bizonyos létesítmények nem tartják tiszteletben a környezetvédelmi normákat a lehető leghamarabb alkalmaznunk kell tehát az irányelvet, és főként a megelőzésre kell helyeznünk a hangsúlyt. Ami pedig a felelősséget illeti, ezeket megfelelően meg kell határozni. Ezért úgy vélem, hogy a bizottságnak hozzá kellene illeszteni az irányelvhez a környezetvédelmi bűncselekmény koncepcióját. Erre szükség van, ugyanis a rendelet előirányozza, hogy alkalmazni kell az adott tagállam jogszabályait, ahol a baleset bekövetkezik. Nagyon sok olyan ország van azonban, amelyek károkat szenvedtek el, de ahol a jogszabályi környezet rosszabb, mint más országoké, ahol nem szenvedtek el hasonló károkat. Meg kell tehát határoznunk európai szinten egységes jogszabályokat annak érdekében, hogy a károkat elszenvedett polgárok kártérítést kaphassanak. A legsúlyosabban érintett ágazatok a halászat és a partmenti turizmus lehetnek. A norvég modellt kell követnünk e tekintetben, amely szigorúbb, közös szabályokat kell meghatároznunk a biztonság vonatkozásában, és különösen a kártérítés, a kompenzáció, a pénzbeli kompenzáció vonatkozásában meghatározva a károk szintjét. A tagállamok a számukra a legkényelmesebb rendszereket választják, arra kell tehát itt gondolnunk, hogy garanciák, pénzügyi garanciák alakuljanak ki, és e tekintetben közös normákat kell követnünk Európában csak ez teremthet egy bizonyos biztonságot, garanciát. Persze az energiaellátást is garantálni kell, de ez soha nem károsíthatja a környezetet vagy a polgárok egészségét. Köszönöm. Thank you very much. Uh, and... Uh, Köszönöm szépen. Patricello úr megkért, hogy olvassam fel a véleményét. Responsabilitá. De kártérítési felelősség, a pénzügyi garanciák, a tengeri műveletek esetében a kőolajágazatban az elmúlt években az egyik legvitatottabb témává váltak a helyi nemzeti nemzetközi politikákban. Ahogyan ismert, a 85% a kőolajnak és a 70% a földgáznak offshore területekről származik, gyakran olyan térségekben, mint északi Atlanti tenger, Mediterrán tenger, vagy a Fekete tenger, amelyek nagyon fontosak a kontinensünk energiaellátása szempontjából. Már létezik irányelv közösségi szinten a tekintetben, és Andurakis kolléga javaslatát örömmel fogadom, amely homogénabb jogszabályokat irányoz elő a tagállamokban, hogy meg tudjuk előzni és kezelni tudjuk az esetleges károkat, amelyek az offshore műveletekből adódnak. Kívánatosnak tűnik ahogyan a jelentéstevő is kiemeli, hogy a kártérítési normák homogénebbek legyenek, egyrésztről az energiállátás biztonságát meg kell őrizni Európa számára, ugyanakkor meg kell őriznünk a környezetet is. Nagyon sok minden történt pénzügyi garancia létrehozása tárgyában, hogy lehessen a kockázatot fedezni a köla és földgőztárságok esetében. Az önbiztosítástól a polgári biztosításig terjed ez, kölcsönös garanciarendszereken keresztül, alternatív kockázat átruházásokon keresztül, de ez nem elégséges a kompenzációhoz. Ezért meg kell szüntetnünk a létező joghézagokat, és rend, szabályozni kell ezt a térséget. A mostani irányelv vet még nem hajtották végre teljes mértékben az összes tagállamban, és nem teszi lehetővé az eszközök megfelelő értékelését. Mindenképpen össze kell egyeztetni a megfelelő környezetvédelmi igényeket, és az úgy szintén elengedhetetlen ö, ö, tényezőt, hogy az ágazat versenyképességét biztosítani kell. Uh, Mr. Fari. Ennyit Petricseló véleményéről, és most pedig Fáriek képviselő következik. Obrigado, Sr. Presidente. Um, gostaria de agradecer, começar por agradecer ao Köszönöm, elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek ezt a munkát, hogy megszületett ez a vélemény. Láthattuk, hogy a Horizon 2010-es katasztrófája nagy környezetvédelmi katasztrófát jelentett, ebből vetődik fel az igény a biztonságjavításra, főleg az offshore létesítmények esetében. A 2013-as irányelv foglalkozik ezzel, a környezetvédelmi hatástanulmányt előirányozva. Egyetértek a jelentés tevővel, hogy fontos fellépni ezen a területen hiszen itt egyrésztről egy környezetvédelmi hatástanulmányra van szükség, hogy a kockázatokat mérlegeljük, és megfelelő kártalanítási mechanizmus, garancia vállalás is szükséges. A bizottság jelentésében arról van szó, hogy megvizsgáljuk, milyen lehetőségek vannak a környezetvédelmi szavatolásra, garanciára, vagy a saját szavatolásra súlyos katasztrófák elkerülése véget. Ezen kívül kifejezném aggodalmamat a bizottság az önkijelentése kapcsán, hogy visszatartó erejű, ha az offshore irányelv alkalmazásra kerül. Itt ugyanis szankciókat kellene előirányozni a nagy jogsértések esetére. A magatartások kriminalizációja visszatartó erővel bír, és más intézkedések hatékonyságát egyenlítik ki. Sok jelentés szerepel itt, és nagy környezeti költségekkel jár mindez. Természetesen jó, hogyha létrejön egy jogalkotási keret, de talán jobb lenne átláthatóban fellépni, és az irányelv korrekt végrehajtását biztosítani, és aztán megvizsgálni, hogy hol vannak joghézagok, vagy hol vannak kétértelműségek. Fontos tehát ez a környezeti hatástanulmány, hogy megelőzzük az offshore baleseteket. Fontos, mint az a halászat, az idegenforgalom szempontjából is nagyobb, ugyanis így a biztonság. Végezetül még egyszer elmondanám, és ezt a jelentéstevő is megemlítette, hogy itt pénzügyi garanciákról van szó, hogy a károkat kompenzálni lehessen a nagy balesetek esetén, és a károkat csökkenteni lehessen. Itt tehát a felelősségvállalásról van szó, illetve annak meghatározásáról, hogy hogyan lehet a kockázatokat fedezni. Tehát egy előzetes ellenőrzésről van itt szó. Elnök úr, még egyszer szeretném kifejezni készségemet, hogy együtt működjem a jelentéstevővel és a többi árnyék jelentéstevővel. Köszönöm, Fronte úr. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnek ezt a véleménytervezetet. Módosítókat fogunk persze benyújtani. Egy pontra szeretnék összpontosítani. A 2013-as 30-as irányelv meghatározza a súlyos katasztrofa elemeit és az köve ezek következményeinek csökkentését. Mit jelent a súlyos baleset a kettes cikk szerint? csak akkor, hogyha súlyos személyes sérülésekre kerül sor, tehát a személyekre vonatkozik, nem a környezetre. Haláleset vagy súlyos sérülés. Persze lehet egy baleset nagyon súlyos és hatalmas kihatásokkal járhat a környezetre, anélkül, hogy a személyekre kihatna a személyisérülés formájában. Lehet súlyos egy baleset, nem, azért is, mert különleges környezeteket, fajokat, élőhelyeket, súlyt, amelyek különlegesen érzékenyek. Vannak tanulmányok itt a parlamentben, az IPRS részéről kis balesetekre vonatkozik a kőolaj létesítmények esetében, és 90-től 2007-ig 900 9700 balesetről esik említés. Ezek kis volumenú balesetek, de kihatnak a környezetre, és ezek hatása kumulatív lehet. Kis balesetek ezek, de nagyon hosszú időn át elhúzódnak. 2015-ben például 700 ezer kőol, tonna kőolaj került a földközi tengerbe, és ez tartós károkat okoz, és ez nem tartozik a 2013-30-as irányelv hatája alá, hiszen ez nem egy egyedülálló súlyos baleset. Nos, ez nem tartozik tehát a 2013-30-as irányelv hatája alá, vagy a 2004-es idevágó irányelv hatája alá, amely a környezeti felelősséggel foglalkozik ilyen incidensek esetén. Az állami hatóságok feladata a felelős szereplők meghatározása, illetve arra kötelezése ezen szereplőknek, hogy ezen környezeti károkat csökkentsék. Itt egy folyamatos jogszabályi ellenőrzésre van szükség a tagállamok részéről, hogy hatékony ellenőrzéseket valósítsanak meg a súlyos balesetek megelőzése érdekében, és ezen kihat, ezek kihatásainak csökkentése érdekében. Támogatjuk a jelentést a álláspontját, amikor sajnálatot fejezi ki amiatt, hogy a ö, át lehet helyezni egyik tagállamról a másikra, és felhívja a bizottságot arra, hogy a tengeri műveletek biztonságára szóló irányelvvel összhangban a 2008-as, 88-as irányelv értelmében itt bűncselekmények elkövetéséről van szó, és ez nagy visszatartó erőt jelenteni, és nem egyszerű polgári felelősség kérdéséről lenne szó, hanem büntetőjogi felelősségről. Aztán itt van a norvég modell, amire támaszkodni kellene a kártérítések esetében. Örülünk, hogy együtt dolgozhatunk a jelentéstevővel, módosítók formájában, hogy erőteljesebb vélemény alakuljon ki azon pontokat illetően, amiket említettem. Köszönöm szépen Koeli úr a bizottság részéről, önnek adom meg a szót. Thank you. My, my name is Jörg. Uh, Köszönöm szépen. Uh, Jó Köli vagyok az Európai Bizottságtól. A, az önökhöz benyújtott jelentésben a bizottság felmérte a jogszabályokat, amelyek már hatályban vannak a felelősségekkel kapcsolatosan, a kártérítésekkel és pénzügyi felelősséggel, a gáz és olajműveletekre vonatkozólag illetve taglalja ez a jelentés a büntetőjogi vonatkozásokat is eddig. Nem derült ki, hogy a polgári jogi felelősségre milyen hatással van ez a, az intézkedés. Ami a kártérítéseket illeti, ami nagyon fontos a felszólások alapján, további jogszabályalkotási kezdeményezések szempontjából fontos megfelelő egyensúlyt találni az áldozatok megfelelő ellentételezése és az illegitim módon benyújtott követelések kifizetése között. A jogi hagyományok határozzák meg minden tagállamban, hogy a, az igazságügyi rendszer hogyan különbözteti meg a jogos igényeket, illetve a szokásos kockázatokat vizsgáljuk meg a partmenti biztonsági irányelvet a 43. cikkben, az szerepel, hogy a tagállamoknak kötelességük eljárásokat kialakítani az eh, kártérítési igények gyors és megfelelő kezelésére. Most a bizottság azt eh, vizsgálja, hogy a tagállamok megfelelően alkalmazzák az irányelvnek ezen kitételét. Sok szempontból már megszületett a jogszabályi keret megfelelő eréllyel a határokon átnyúló balesetek esetében. Így lehet meghatározni, hogy mely joghatóság illetékes akár terítésekben, amikor az áldozatoknak az alperesekkel szemben kárigénye lehet. A Roma 2 rendelet alapján kell a joghatóságot eldönteni, és az áldozat a számára előnyösebb joghatóságot választhatja a kártérítésre. Ami pedig az engedélyezést illeti, az irányelv már tartalmaz rendelkezéseket a pénzügyi eszközökkel kapcsolatosan, már ami az engedélykérelmezőket illeti, amikor engedélyt ad a tagállamnak az illetékes hatóságnak figyelembe kell vennie, hogy a jelentkező képes-e a partmenti tevékenységet végezni. Az illetékes hat hatóságok tehát nem csak a technikai felkészültséget vizsgálják a jelöltnek, hanem a pénzügyi eszközeit is az esetleges a jövőbeli engedély birtokosnak. A tagállamoknak és ez is benne van az irányelben már, fel kell mérniük, hogy a jelentkezőnek megfelelő pénzügyi forrásai vannak-e a megfelelő sürgőségi válaszadásra és eh, a helyzet rendezésére. Azok a tagállamok, amelyek jelentős partmenti tevékenységet folytatnak, eh, halászat, turizmus, ezekre az tagállamokra külön figyelmet kell fordítani, meg kell vizsgálniuk saját feltételeik összefüggésében, hogy a, tagál, hogy a gazdasági veszteségek erősítésére vonatkozó rendelkezések szükségesek is. Norvégia eljárása egyébként nagyon jó példa. A környezeti bűnökkel foglalkozó irányelvvel kapcsolatosan, ezt is megemlítették, úgy gondoljuk, hogy a tagállamok vagy az EU már szerzett az irányelv alkalmazásáról tapasztalatokat, és ezt ki kell várni, amíg új kezdeményezéseket dolgozunk ki. És ahogyan az irányelven is szerepel, legutóbb 2000, legkésőbb 2019-ben a bizottság felméri az partmenti biztonsági irányelv végrehajtását, figyelembe véve az illetékes hatóság erőfeszítéseit, az a jelentés megfelelő javaslatokat fog tartalmazni az irányelv módosítására és további kezdeményezésekre. Egyértelmű, hogy a jelentésben megvizsgált kérdések tartalmazni fogják a felelősségre, kompenzációra és pénzügyi biztos garanciákra vonatkozó kitételeket. A cél, hogy a hiányosságokat át tudjuk hidalni. Időközben, miközben a végrehajtást próbáljuk biztosítani, a tagállam megosztja a tapasztalatát a tagállamokkal ezen tekintetekben, valamint a büntetőjogi büntetések tekintetében az Európai Partmenti Hatóságok munkacsoportjával közösen tesszük meg ezt, évente kétszer egyeztetünk ezekről a kérdésekről. Köszönöm. Köszönöm szépen. A jelentéstevőnek adom meg a szót. Προλάβουμε τα όποια προβλήματα πριν προκύψουν, η εφαρμογή του άρθρου 40. Nos, úgy vélem, hogy a, az idevágó irányelv 34. cikke nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy megfelelő intézkedéseket foganatosítsanak. A bizottságot fejben, hogy foglalkozzon ezzel a problémával májusig van tehát határidő, és a jelenlegi eszmecsere alapján világos a támogatás más árnyékjelentéstevők részéről is, hogy megfelelő módosítókat nyújtsanak be. Köszönöm szépen. Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen. Módosítók benyújtásának határideje május 3-a déli 12 óra. júliusban fogunk szavazni. Most pedig az ötös napi rendi pont következik, ez pedig egészségügyi jogszabályok megvalósítása, eszmecsere a bizottsággal, a téma pedig a dohány irányelv. Ahogyan önök is tudják, először az eljárásrend keretében a bizottságnak adjuk meg a szót, hogy válaszoljon a benyújtott kérdésekre, mintegy 60 ilyen kérdés volt, és aztán megadjuk a szót az Európai Parlament képviselőjének, aki a kérdést benyújtotta. És utána eszmecserére kerül sor. Tehát akkor lássunk is hozzá. Az első kérdés az első kérdéskör a tagállami jogszabályba való átültetés, illetve megvalósítás témája. Azonnal meg is adom a szót a bizottságnak, hogy válaszoljon az első kérdésre. Andrei Rész úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, jó reggelt kívánok mindenkinek. Nos, rövid bevezetéssel kezdeném. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és a dohány irányelv megvalósítását megvitathatom önökkel. 2014. február 24-én fogadta el ezt az irányelvet a parlament, és ez egy magas szintű egészségvédelmet irányoz elő. Természetesen most a kulcskedés a megvalósítás. Először is megvalósítási irányelveket fogadott el a bizottság, illetve fontos, hogy a, taná- a tagállamok ezt átültessék a jogszabályukba mintegy nyolc ilyen aktus született, ebből jó párat már megvalósítottak, és amelyeket még nem, annak a lezárását májusra várjuk. A bizottság támogatja a tagállamok munkáját a megvalósítás terén. Fontos megemlíteni, hogy három ügy áll az Európai Bíróság előtt, melyekkel kapcsolatban a döntést jövő hétre várjuk, május harmadikára. Az első kérdés Németország. A Németországban való megvalósítás. Nos, az információink alapján a tagállamok formálisan jelölt, jelezték a TPD átültetését, jogszabályba való átültetését Belgium, Észtország, Németország, Olaszország, Lettország, Portugália és Szlovákia voltak ezek az országok. A többi ország pedig az átültetési folyamat kellős közepén jár, illetve különböző fázisokban, a különböző tagállamok esetében. Gyakran vita folyik erről a kérdésről a nemzeti parlamentekben. Azonban a pontos helyzettel kapcsolatban nem tudok információt adni, hiszen az átültetés határideje május 28-a. A bizottság folyamatosan tartotta a kapcsolatot a tagállamokkal, vizsgálva a megvalósítás szakaszait, együttműködünk a dohány ellenőrző szakértői csoportokkal, nagyon sok kétoldalú megbeszélés volt a tagállamokkal, és természetesen segítjük a tagállamok munkáját. Uh, Jelenleg Németországban nincsen semmilyen jogszabály átültetéssel kapcsolatos probléma, de majd térünk vissza erre a határidő lejárta után. Elnök, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy Panyó úr szeretne -e utánkövető kérdést föltenni. Igen, akkor meg is adom a szót. Euh, euh, Nos, csak nagyon röviden. Szeretnék a dohány ágazat, a dohányipar szerepére visszatérni, már ami az átültetést illeti. Egy ilyen munkacsoportnak a vezetője vagyok az Európai Parlamentben, és azt hiszem fontos, fontos megemlíteni, hogy az ipar milyen negatív hatással van erre az anyagra, még úgy is, hogy 2013-ban a parlament és a tanács jóvá hagyta ezt a, ezt, az, ezt a jogszabályt. Linda McEwen volt akkor a jelentéstevő, és most ő is itt van. Berlin, Madrid, London, Brüsszel, Párizs, Lisszabon, mindenfelé jártam, és találkoztam illetékes civil szervezetekkel, és látom azt, hogy a dohányipar mennyire akadályozza az irányelvnek az átültetését. Bizony lobbisták armadájával dolgoznak, és ezt láttuk a konzultáció során is. Aztán ugye az Európai Bírósághoz is fordultak, és ez jól példázza ezt a e, aláásó tevékenységet. Gondolok itt például a, a Philip Morris e, fellépésére, illetve a japán dohányágazatra. azzal a kifogással fordultak az Európai Bírósághoz, hogy nem tartjuk tiszteletben a szubszidiaritás elvét. Céljuk az, hogy az átültetést akadályozzák, illetve késleltessék. Várjuk most az Európai Bíróság döntését. Május 4-ére várjuk ezt. És 2015. decemberében asszony, ügyész elmondta, hogy legális az irányelv elfogadása, és ezért sem az egyenlő bánásmód, sem a szubszidiatás, sem pedig a versenytörvények nem sérülnek. Szeretném tehát megerősíteni, hogy célunk hogy valóban átültetése kerüljön ez az irányelv, és mi itt az Európai Parlamentben egy ilyen vita keretében elmondhassuk, és üdvözlöm a bizottság jelenlétét, hogy valóban jó pár probléma akadályozza az útjunk, útunkat. Május 20-a a határidő, és azt látjuk, hogy óriási problémák vannak, jó pár tagállam esetében az átültetés nem valósult meg. Köszönöm, mondja az elnök. További kérdés. Grosztett asszony. Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Először az elektronikus cigarettáról szólnék, várjuk a bizottság jelentését és esetleg jogalkotási javaslatait. We are proceeding question by question. Kérdésről kérdésre haladunk, úgyhogy majd a későbbiekben lehet beszélni az elektronikus cigarettáról, hanem baj. Tessék. Elnézést kérem, elnök úr, először visszatérnek arra, amit párnyú kollégám mondott erről a dohány irányelvről. Volt itt egy Olaf felhívás a Code Defy rendszere vonatkozóan, amelyet maguk a dohánygyártók vétek, és ez azt támogatja, amit Pányó kollégám mondott, ez sok kérdést felvet azon megállapodások fényében, amelyekkel a dohány, amelyeket a dohány gyártókkal kötöttünk a hamisítás elleni küzdelemben. Kifejeztük a véleményünket ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, és a bizottságnak alkalmaznia kellene, amit a parlament kért. Thank you very much. Miss... Köszönöm szépen. Dorman úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Sokan beszélnek a lobbistákról, vagy a vállalások teljesítetlenségéről. A tagállam elmondta, hogy nagyon sok tagállam nem teljesítette azt, amit a bizottság bejelentette a végrehajtás eljárása kapcsolatosan. A bizottság tulajdonképpen mit szándékozik tenni ezen a területen? Miért nem láthatunk tisztában a riasztásokkal kapcsolatosan. Miért hagyják ezt meg az egyes tagállamoknak? A bizottságnak hogyan a bizottság hogyan kívánja kezelni ezt a helyzetet? Úgy látom, hogy nagy a zavar, és így nem tudunk megfelelni annak, amiről itt a parlamentben megállapodás született. Felmerült a kérdés bennem, hogy egyáltalán észszerű-e hogy a cégekre ezt a pluszköltséget róljuk. Ugyanez lehet az alkohol esetében, sok lobbista dolgozik mindenféle területeken, úgyhogy valamiféle demarkációs vonal kell a között, hogy mit akarnak a lobbisták, és hogy mit akarnak a politikusok. Köszönöm, Delano asszony. Ön akkor szeretném tudni, hogy a határokon átnyúló értékesítés tekintetében a szöveget lehet-e már értelmezni, vagy pedig várni kell ezzel? Parce que je voulais... Probably, probably we have the point on... Uh... Valószínűleg lesznek majd uh, a kereskedelmi kérdésekről is lesz majd egy kérdéskör, úgyhogy erre később visszatérhetünk. Most megadom a bizottságnak a szót, hogy a kiegészítő kérdése válaszoljon. Tessék. No, as, as I, uh, already... Mint már elmondtam, állandó kapcsolatban vagyunk a tagállamokkal. A jogszabályalkotás uh, nemzeti hatáskörben van. Persze sok a kihívás, Egyrészt bizonyos tagállamok például az egyszerű mintanélküli csomagolás mellett vannak, amivel időt lehet nyerni a megállapodásokban. Mások további intézkedéseket szeretnének végrehajtani, hogy ez egy trigger legyen a dohány termékekkel kapcsolatos vitában, és természetesen szokás szerint különböző tényezőket kell figyelembe venni. A jogszabályalkotásban eh, ez gyakran előfordul. Meggyőződésünk, eh, hogy megvan a szándék, a politikai szándék a jogszabály elfogadására, túl korai még most kimondani, hogy mikor lehet erre számítani az egyes tagállamokban, vagyis hogy mikor fognak az egyes tagállamok úgy dönteni, hogy végül, végül elküldik a bizottságnak a tervezetet, Remélhetőleg ez minél hamarabb lesz. A nyomon követés zajlik, az ösztönzésre még készen vagyunk, és nagyon sok minden zajlik minden tagállamban. Nem arról van szó, hogy várunk csak öbetett kézzel. Ami pedig a különböző kérdéseket illeti, amelyek a többi féltől érkeznek. Átlátható a munkánk ebben a végrehajtási időszakban. Minden információ az ütemezéssel kapcsolatosan, a konzultációval kapcsolatosan nyilvános próbáljuk úgy folytatni az eljárásokat, hogy mindenki információt kapjon mindenről, aki érdekelt. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretne valamit a második kérdéssel kapcsolatosan hozzáfűzni. A nemzeti végrehajtás nyomon követésére vonatkozott ez. Maybe I can, I can also add to the... Azzal tudom kiegészíteni a bevezetőmet és az eszközöket, amit ott megemlítettem, hogy a tagállami szakértői csoportokkal rendszeresen találkozunk, és az alcsoportokkal is, a technikai részletek miatt az irányelvben, illetve különböző további vélemények merülnek fel, és konzultációra is szükség lehet. Megemlítenem például egy új könyvtár kidolgozását a vizuális figyelmeztetésekre vonatkozólag. Uh, we have, uh, uh... Ezzel kapcsolatosan tanulmányokat végeztünk, illetve megpróbáljuk uh, bizonyos kérdőívekkel, felmérésekkel nyomon követni a helyzetet. Mint említettem, nagyon nehéz eldönteni, hogy milyen gyorsan meg lezajlani ez a politikai folyamat az egyes tagállamokban. Másodszor elemezzük a technikai intézkedéseket a TPD-n túlmenően is. Például a kereskedelem technikai akadályai szempontjából, illetve a belső piacra vonatkozó esetleges kihatások szempontjából. ahol szükséges a bizottság észrevételeket is kiadhat, vagy véleményt a tagállamoknak. Végül pedig a bizottság már kétoldalú kapcsolatfel vételt indítványozott tagállamokkal közvetlenül. A biztos meglátogatta, illetve a látogatásai során a tagállamoknál mindig napi rende van ez az ügy. Köszönöm szépen. Kademak asszony szeretne mondani valamit. Yeah, uh... Csak uh, szeretném kiegészíteni, amit ön említett egy kérdéssel. A bizottság uh, a dohány ellenőrzési egységnek megfelelő forrásokat is ad, hiszen szakpolitikai monitoringot kell folytatnia, és döntéshozatali munkát is a jogi kihívásokkal szemben. Thank you for this question, uh, uh Ms. Kadenbach. Uh, Köszönöm szépen a kérdés, Azt mondja, Az emberi erőforrás sok kérdése mindig kihívása a bizottság számára, ezt mindenki tudja. jelentős átszervezésen estünk át a közelmúltban. A cél, hogy a dohányan foglalkozó csapat állandóságának a biztosítása itt ülnek mellettem a kollégáima is, hogy meghallgassák az önök véleményét a munkánkról. A csapatunk számára a legfontosabb cél, hogy hatékonyan végrehajtsuk az irányelvet, Emellett a jogi szolgálattal is, a bizottsági jogi szolgálattal is szoros együttműködésben dolgozunk, illetve a parlamenttel, a tanácssal, hogy megvédjük az irányelvet a bíróság előtt is, ez is nagy kihívás, és fel kell készülnünk a jövőbeli jogi kihívásokra is. A jelenlegi munka terhelés is nagy kihívást jelent, Remélhetőleg a következő dokumentum minél hamarabb elkészül. De hát ebben a nehéz időszakban tudom, hogy milyen fontos, hogy kiváló emberekkel dolgozzak. A munkatársaimnak szeretnék most köszönetet mondani. Nem is elmondhatnék jobb munkatársokról. Köszönöm szépen. Birgit Langen asszony. Ja, vielen Dank, Vorsitzender. Köszönöm, elnök úr. Én is benyújtottam egy kérdést. Ez ahhoz kapcsolódik, hogy nyolc tagállam van, amelyek végrehajtották az irányelvet, mások dolgoznak rajta, a delegált jogi aktusok esetében késtelemben vannak, vagy még meg se kezdték ezek kidolgozását. dolgozását de ez különösen a KKV-k számára hatalmas problémákat jelent, és május 20-ig az új dohányirányelv egy hatályos jog, amit alkalmazni kell, és az én választókörzetemben is a választó, a vállalatok nem tudják, hogy jelenleg mit is tegyenek. Thank you very much. Commission. Köszönöm szépen, a bizottságnak adom meg a szót. As I, as I, as I said, the, the, the number of implementing acts we, we try to... A megvalósítási uh, jogszabályok a végrehajtási aktusok tekintetében meg, megpróbálunk gyorsan fellépni. Uh, cigarettával kapcsolatos jogszabályokat már elfogadták, de ugye onnan kezdtük, hogy címkézés, csomagolás. De fontos volt a teljes csomag elfogadása. Már 2015. januárjában közreadtuk az ütemtervünket a következő lépésekre vonatkozóan és a legtöbb esetben sikerült a határidőket betartani. Most az érdekelt felek véleményét várjuk, illetve konzultációs folyamatban vagyunk. Ez azt jelenti, hogy proaktív formában tájékoztatást nyújtunk a cégeknek és minden érdekelt félnek hogy mikor, merre, meddig. Van időnk, és ezt a rendelkezésre álló időt megpróbáljuk a lehető legjobban kihasználni. A, nagyon remélem, hogy májusra minden feladat, amely a bizottságra hárul, készen lesz. Köszönöm. Now we can go to the next questions. I... Nézzük. A következő kérdések, a hármas és a négyes kérdés következik. Először meg is adom a szót a bizottságnak. Nos, tisztelt elnök úr, ezek a kérdések az olaszországi olaszországi jogszabályba való átültetéssel foglalkoznak, de azt hiszem, hogy olyan kérdéseket vet, vetnek föl, amelyek mindenkit érintenek. Először is nem szeretnénk egyes átültetésre reagálni, vagy azzal kapcsolatban megjegyzéseket tenni, hiszen még nem értük el a határidőt, de természetesen az értékelési munkát végezzük, ez folyamatban van. Ami az árképzéssel kapcsolatos jogszabályokat illeti, még van időnk, ...2019 májusáig. A megvalósítási aktusokat, illetve a delegált aktusokat a bizottságnak kell jóváhagynia, meghoznia, Tehát a másodlagos jogszabályok alapján a jogszabályokba át kell üttetniük a, ezeket a szabályokat a tagállamoknak. Olaszország esetében és részt vettek ebben a munkában a miniszterek, valószínűleg időben lezárul majd ez a folyamat. A második kérdés Petisini úr kérdése az információszolgáltatással kapcsolatos, az új dohánytermékekkel kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozik. Az új termékek gyártóinak, gyártói be kell, hogy nyújtsanak egy értesítést az illetékes hatóságok felé, és a tagállamok pedig tájékoztatják erről a bizottságot. Tehát így áll föl a rendszer. A bizottság eddig még nem kapott erre vonatkozó információt a TPD 19. cikke értelmében, de itt ismét hangsúlyoznám, hogy a, a jogszabályokba való átültetés határideje még nem járt le, úgyhogy várjuk a május 20-át. Az új termékek esetében ugye tehát nem kap tájékoztatást a bizottság, azonban a TPD keretében az összetevőkről, illetve a kibocsátásokról, a piackutatásról, a fogyasztói adatokról, az értékesítési adatokról tájékoztatást kell, hogy nyújtsanak a tagállamok, és természetesen itt a tagállamok feladata az üzleti titok tiszteletben tartása, tehát a rendszer így áll össze. Um, Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy Pericini úr kíván-e reagálni erre. Una veloce extra question. Egy gyors kiegészítő kérdés. Nos, itt a munkavethetősége kapcsolatosan nem tudom a kötelező jellege ennek a rendelkezésnek. Nos, ennek kapcsán Olaszországot lehetne szankcionálni, de ez gyengíteni az esetleges jogi fellépés lehetőségét a polgárok számára. Commission. Yeah, you know, it's, a, uh, it's the, the system uh, is, is developed. Nos, a rendszert úgy alakítottuk ki, illetve a következő években fog pontosan ez véglegesedni. Természetesen figyelembe vesszük a megjegyzéseiket, és beszélni fogunk a tagállamokkal, megnézzük, hogy a, a jogszabályokba való átültetés hogyan működik, és aztán természetesen a hatástanulmány keretében ismét előtérbe kerül majd ez a kérdés. If we have no other speakers the first block, we can go. Ha az első blokk kapcsán nincs több hozzászólás, akkor térjünk át a második blokkra. Az ötös pont kapcsán azt hiszem, hogy kaptunk választ, és a hatos kapcsán is. De hogyha a bizottság ezt kikívánja egészíteni, nem? Akkor lépjünk tovább. A hetes kérdés kapcsán dom meg a szót a bizottságnak. Question asked by uh, Kadenbach. Kadenbach asszony tette fel ezt a kérdést. A dohányfogyasztás ennek a témája különösen a kiskorúak dohányzására vonatkozik ez a kérdés. Ez egy rendkívül fontos kérdés, hiszen ennek az irányelvnek a célja az, hogy a termékkel kapcsolatos szabályokat harmonizálja a belső piacon, mindemellett szem előtt tartva a közegészségügyi kérdéseket, illetve az egészségvédelmet. A kemény dohányosok nagy többsége a dohányzást 18. életévének betöltése előtt kezdi el, azaz kiskorú kiskorúak, ezek a dohányzók. Ennek az irányelvnek a fő célja az volt, hogy megpróbálja elkerülni a kiskorúak dohányzását, illetve a dohányzás elkezdését. Jó pár intézkedést hoztunk, például nagy alakú egészségügyi figyelmeztetéseket, ugye itt a szöveg és a kép egységet alkot, és célba veszi a fiatal, fiatal fogyasztókat felhívják ezek az értesítések a figyelmet a dohányzás veszélyeire, innovatív csomagolással próbáltak előrukkolni a gyártók, ezt a TPD tiltja. és minden olyan további elemet akadályoz a TPD, amely a fiatal dohányzókat célozza. Azt hiszem tehát, hogy itt egy e- egészen komplex intézkedéscsomagról van szó, amely pontosan ezt a témát próbálja célozni. Aztán ott vannak a cigaretták, a a a saját sodrású cigaretták. Igen, ez egy új jelenség. Itt megpróbáltuk elérni azt, hogy ezek a termékkategóriák ne legyenek vonzóak a fiatalok számára. Aztán a TPD célja az, hogy egy korhatárt szabjunk, illetve szabályozza a marketinget is. Ezek az intézkedések, ahogy mondtam, tagállami hatáskörben vannak, de nagyon sok tagállam készen áll arra, hogy a dohányellenes politikát fölkarolja. tehát egy egyszerű csomagolás tesz lehetővé az irányelv, ez egy új megközelítés. Aztán beszéltünk a füstmentes környezetről, itt az e-cigaretta kapcsán nagyon sok kezdeményezést láttunk. Thank you very much. Miss Kadenbach. Köszönöm, Kadenbach asszony. Rendben van. Hogyha nincs több kérdés ezzel kapcsolatosan, akkor nézzük a következő kérdéseket. Nyolcas pont, pont átmeneti időszak és jobb szabályozás. A bizottságnak adom meg még egyszer a szót. Yes, uh, the Commission, uh, you know, as, as I already said. Amint már elmondtam, megpróbáltuk az első két fontos végrehajtási aktust a csomagolással és a címkézéssel kapcsolatosan, ahogyan tavaly elfogadtuk október-novemberben, úgy elfogadni, hogy az iparág hozzá tudjon, hogy alkalmazkodni tudjon ez az intézkedéshez. Technikai dossziékat küldtünk 2015. októberben minden tagállamnak, hogy a uh, and to give industry adequate time to adjust the hogy nemzeti szinten tudjanak időt adni az ágazatnak, hogy a csomagolások kialakítását a követelményekhez igazítsák. Ezért nem gondoljuk, hogy további átmeneti időszakra van szükség az iparág számára. Úgy számoltunk, hogy a dohánytermékek nagyjából eh, a 6-8 eh, hónapig eh, maradhatnak forgalomban, viszonylag tehát rövid a forgalomban eltöltött ideje ezeknek a termékeknek. A TPD intézkedéseket a jog, jogszabályalkotás intézményközi megállapodás értelmében alkottuk meg. Ez nem azt jelenti, hogy ezeknek az aktusoknak a hatását nem vettük figyelembe, vagy nem mértük fel, vagy hogy minden eh, tagállamot érdekeltet nem hallgattunk meg kellőképpen. Próbálunk rendelkezésre állni nyitott eh, és átlátható módon ebben a folyamatban. A végrehajtási és delegált aktusok eh, a jó szabályozás szabályait követik, ide tartoznak a hatástanulmányok és a konzultáció is. Ez a szolgálati csoporton belül eh, jövő héten kezdődik. Köszönöm. Thank you very much, Ms. Gerling. Do you want to... Köszönöm. Gerling asszony szeretne válaszolni. Igen. Nem akarok kötözködni. Már 18 hónapja folyamatosan kérdéseket teszek fel. A célom, hogy minden tagállam megfeleljen a szabályozásnak, valami még hiányzik abból, amit hallottam, hogy a bizottság hogyan tudja elérni mindezt a rendelkezés álló idő alatt. Eddig ennyire kevés tagállam eh, válaszolt, már ami az átültetést illeti. A bizottság azt mondhatja, hogy októbertől kezdődően az információ rendelkezésre állt, hogyha ezt a nemzeti jogszabályokban nem ültették át, akkor ezek szerint a, mondjuk a csomagolási iparágat, nem is a dohányiparról beszélünk, ezzel már túlítottunk, hanem a csomagolási üzletágról. Tehát arra kéri a üzemeket, hogy tulajdonképpen kereskedelmi kockázatokat vállaljanak. Nekem legalábbis így tűnik fel, és szerintem ez szükségtelen volna, hogyha a szabályozás időben nyilvánosságra került volna, különösen a delegált jogi aktus. Most egy kicsit késő, ez elég nagy csalódás, mert valóban viszonylag rövid a kereskedelemben eltöltött ideje ezeknek a termékeknek, és a TPD-nek pontosan a csomagolás a szívelelke, hogyha ennyire szigorúak leszünk, és ilyen szigorúak az előírások, akkor az iparágnak időt kell adni a felkészülésre, Tudjuk, hogy mindenféle innovatív csomagolásokat fejlesztettek ki, amelyek rúzscsomagoláshoz hasonlítanak, stb. Pontosan az a lényeg, hogy ezen egyszerűsítsenek. Minden esetre itt tartunk, és igazából nem vagyok biztos, hogy választ kaptam a kérdésemre, nevezetesen arra, hogy a bizottság meg tudja erősíteni hogy az összes többi tagállam eh, át tudja ültetni a TPD-t május 20-ig, és így a csomagoló cégek feltételezhetik-e, hogy a teljes szöveg alapján kell majd dolgozniuk. Jelen pillanatban sok tagállamban még mindig nem tudjuk, hogy teljes lesz az átültetés vagy sem. A bizottság meg tudja erősíteni, hogy azok a tagállamok, ahol még eh, nem kaptak értesítést a rendelettervezetről, ezek szerint a fennmaradó tagállamok szó szerint fogják átvenni az irányelv szövegét? Oh, Köszönöm, Zofoli úr. Én Bonafé kolléga nevében is szólok. Egy pontot szeretnék kiemelni, a nyomon követhetőség rendszerét független módon a dohány termékek esetében ez szerepel az irányelv végrehajtási aktusaiban. Szó volt itt egy határidőről 2000 májusa a bizottság elkészített már egy első értékelési tanulmányt 2015 májusában, ahol különféle módozatok szerepeltek, hogy ez a nyomon követhetőség rendszert európai szinten létre lehessen hozni. Szeretném tudni, hogy igaz -e az, hogy előkészítettek egy további másik tanulmányt. Szeretném megtudni, hogy az első tanulmányal kapcsolatban milyen problémák merültek fel, és különösen a határidők tekintetében, ugyanis a nyomon követhetőség alapvető jelentőség, hogy fellépünk a termékek hamisítása ellenében, és ez még súlyosabb kockázatokat jelent az egészségre, és pénzügyi veszteséget a tagállamok számára. Köszönöm szépen, és hogyha nincsen több kérdés, akkor a bizottságnak adom meg a szót. megpróbálom elmagyarázni a saját szempontunkat az, a dátumokkal kapcsolatosan, illetve hogy a tagállamok végre tudják-e hajtani korrekt módon az alkalmazást. Először is, ami a specifikációkat illeti. A tagállamok megkapták az összes információt október 2015. októberében. A tagállamok csak egy sorra kell, hogy kiegészítsék a csomagolást, és az irányelv elmondta, hogy a május 20-áig kell állni a, a termelésnek, vagyis egy évet kap az iparág arra, hogy még a termékek a piacon maradhassanak. Reméljük, hogy ez oda vezet, hogy sok tagállam a nemzeti végrehajtásban be tudja tartani a határidőket. Folytathatjuk ezt az eszmecserét, és tájékoztatjuk a parlamentet az átültetések értesítéséről. Jelen pillanatban nagyon nehéz a teljes átültetést ellenőrizni. Because we, we, we do read those, transpos, uh, those, those national legislation, we try to see where the problems, but the format... Megpróbáljuk a problémát megtalálni. Nem mindig olyan egyszerű, de május 20-a után erre is rátérünk. Ami pedig a nyomon követhetőség erre vonatkozó munkát életi. A megvalósíthatósági tanulmányból indultunk ki, ahogy ez már elhangzott, és azután a végrehajtási tanulmányra kell tovább lépnünk, ami különböző műszaki követelményekre épül. Nagyon összetett tanulmányokat kell ezzel kapcsolatosan készíteni. Most vagyunk abban az időszakban, hogy megrendeljük ezt a tanulmányt, folyamatban van az eljárás, ennél többet nem tudok mondani. Reméljük, hogy megtaláljuk a vállalkozót minél hamarabb, és akkor többet tudok majd mondani. Okay, uh, we can go to the... Rendben. Harmadik blokk következik. Ez pedig a kereskedelmi kérdések témaköre. 9-es, 10-es kérdésre együtt kérjük a választ a bizottságtól, hiszen ezek összekapcsolhatóak. És tessék, meg is adom a szót. Nos, Peterle úr kérdéséből indulnék ki, amely a WHO, illetve a kereskedelmi protokollról szól. Az 52-es cikk kimondja, hogy minden fél, az Európai Unió is egy nyomonkövetési rendszert alakítson ki a dohánytermékek esetében, ezt a felek ellenőrizzék. A 8-as cikk kimondja, hogy ezt a feladatot nem lehet, a dele, nem lehet delegálni a dohányiparnak. Ahogyan önök is tudják, a protokolt 16 fél írta alá, 5 Európai Uniós tagállam is van ezek között, és jelenleg az Európai Uniós ratifikációról vitázunk itt a parlamentben, valószínűleg ez a folyamat lezárul a jövő hónap során és kötelező érvényé, érvényűvé válik majd a protokoll, ide tartozik a nyomonkövetéssel kapcsolatos munka. Article 15 Directive, which define necessary technical specific a végső technikai specifikumokkal foglalkozunk jelenleg, és ennek kialakításakor figyelembe kell venni a CTC protokollban szereplő kitételeket. Azt hiszem, hogy kiváló időszerű pillanatban vagyunk, hiszen a CTC tudjuk követni, de mindemellett a saját jogszabályainkat is, tehát a kettőt össze tudjuk fogni. Ami pedig a kérdéseket illeti. Ami a folyamatot illeti, egy konzultációt folytatott a bizottság, illetve volt egy megvalósíthatósági tanulmány is ebben a témában, és most ugye a technikai követelményekkel foglalkozunk. Lesz egy nyilvános konzultáció a jobb szabályozási szabályok keretében, remélhetőleg ez már nyáron elindul, illetve a nemzeti szakértőkkel, érdekelt felekkel eszmecserét fogunk folytatni. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy Pányó úr akar-e reagálni erre? Vizső. Azt hiszem, hogy a nyomon követhetőséget illetően biztosítani kell az átláthatóságot és az 5.3-as cikk alkalmazását, a szakértői csoport összetételét illetően a lehető legpontosabban kell eljárni az Európai Bizottság részéről. A bizottságnak 2017-ig el kell fogadni a delegált jogi aktusokat a nyomon követhetőségre vonatkozóan. Ez elhangzott. Tudjuk, hogy a dohányipar várja ezt a nyomon követhetőségi rendszert, a Code and Identify már elfogadásra került. A WHO szerint ez a 8.12-es cikkel ellentétes a WHO jegyzőkönyvet illetően, amit most ratifikálunk, és a WHO szerint ez egy nyomon követ elérhetőségi rendszerben ezek a problémák kizárhatók. A bizottság hogyan akarja biztosítani, hogy a delegált jogi aktusok elfogadásának folyamata a lehető legát láthatóbb lesz. Az 5.3-ast illetően a WHO egyezményben ez nyilvános hozza az összes ilyen ülést, és vajon ezt a bizottság is alkalmazza a szakértői csoportjára, amely társul a delegált jogi aktusok elfogadásához. Ezek tehát a kérdések. Thank you very much. If you are not... Köszönöm szépen, hogyha nincs több kérdés, akkor a bizottsági a szó. Ahogyan elmondtam, a jobb szabályozási csomag keretében járunk el, átlátható formában, a, amennyire csak lehetséges, és megpróbálunk minden érdekelt féle konzultációt folytatni. Ugyanakkor az iparáktól függetlenek a szakértőink, és összeférhetetlenség terén nagyon szigorúak a szabályok, itt aláírási kötelezettségük van a szakértőknek, tehát egyrészt tudjuk, hogy nagyon sok nagyon sok fél vesz részt ebben a folyamatban, itt az érdekeknek átláthatóaknak kell lenniük, ugyanakkor biztosítanunk kell a függetlenséget is, tehát megpróbáljuk valahogy ezt az egyensúlyt fölállítani. Gondolom, hogy a következő években visszatérünk majd erre a témára. Thank you very much. Now... Köszönöm. Folytassuk. Következő kérdés, 11-es. Illegális kereskedelem. Köszönöm, elnök úr. A PME um, megállapodás kapcsán beszéltünk erről hónapokkal ezelőtt itt a parlamentben, egy állásfoglalás is született. A megállapodás és a jogalkotási keret kapcsolatáról volt szó, illetve volt egy munkadokumentum is, amely február, amelyet február 24-én benyújtottak az Európai Parlamentnek, és 25-én Gergova alelnök is beszámolt erről. A DJ Sante tiszteletben tartja a nyomonkövetési kitételeket, és azon dolgozunk, hogy minden cigaretta doboz, illetve a sodorható cigaretták is nyomunkat, nyomon követhetőek legyenek 2019. május 20-áig, ami a határidő, jelenleg ennyit tudok mondani ebben a témában. Elnök, köszönöm szépen, nem tudom, hogy Pányó úr szeretne valamit hozzáfűzni. Nos, az állásfoglalásunk tartalmára tekintettel, amit az Európai Parlamentben elfogadtunk, ahogyan emlékeztetett ön is rá, tekintettel a helyzetre, a ma délőtti vitel és tekintettel el kell érnünk, hogy a bizottság a lehető legmesszebb menjen a válaszát tekintve. Tehát le tud-e arról számolni, hogy hol tart a Philip Morris international kapcsolatos egyezmény tekintetében, hiszen ez nem egy év vagy két év múlva jár le, hanem 2016 júliusában, tehát rögtön megtörténik majd ez. Most április végén járunk, 2016 április a végén, és aztán van a három másik egyezmény, együttműködési egyezmény a dohányiparral, és más megállapodások is még, amik le fognak járni 2019-ben. Nos, mindez indokolja, hogy az irányelv és a jegyzőkönyv eszközeivel tudjuk biztosítani a dohánytermékek nyomon követhetőségét, és mindezt már 2017-től kezd. Thank you. Köszönöm szépen. És akkor, ha nincs más kérdés, a bizottságnak adom vissza a szót. Köszönöm szépen. Igen, tisztáznunk kell a jelenlegi fázisban azt is, hogy a bizottság figyelembe veszi a döntést a PMI vel kapcsolatos végső döntést, amire még várunk, úgyhogy most nem tudok semmilyen további részlettel, részlettel szolgálni. Tudja-e, hogy itt van ez a téma, a biztosok testületének ülésén napirenden van -e ez a téma, hiszen úgy tűnik, hogy ezt elhalasztották. No, I, I Erről nincs információ. Nem tudom, hogy mikor fogunk beszélni erről a témáról. Vissza kell rátérnünk. Okay. Now we can go to the next point. Rendben. Következő napi rendi kérdés, illetve javítja magát az elnök. A következő kérdéscsoport az e-cigaretták, az elektronikus cigaretták. Itt is, hogyha lehet, akkor blogban vegyük ezeket a kérdéseket, és aztán adom meg a szót a kollégáknak kiegészítő kérdésekre. Uh, thank you. Uh, uh, as, as we all know... Köszönöm szépen. Mi is Mindannyian tudjuk, hogy ez viszonylag új jelenség számunkra ebben a szabályozási időszakban. Erre is megoldást kellett találnunk, és vannak itt jobb jogalkotási kihívások ezzel kapcsolatosan. Most ebből indulnék ki, hogy mik a jogi kihívások. Florence úr az e-cigarettákról, mint gyógyászati termékekről kérdezett. Jelenleg nem ismerünk olyan tervet, hogy valamely tagállamban minden e-cigarettának engedélyt kellene kérnie a nemzeti bírósági határozatok is azt mutatják, hogy ez az egységes alkalmazás nem lehetséges az e cigarettákra. A svéd legfelsőbb bíróság adminisztratív döntésére szeretnénk most hivatkozni. esetről esetre kell ezeket a helyzeteket értékelni a termék funkciói függvényében. Elismerjük, hogy minden tagállam a 20. cikket átülteti a TPD-ből, ami meghatározza a minőségi és biztonsági szabályokat minden tagállam számára. Azt is meg kell említenem, hogy a magunk információja alapján hogyha az e-cigarettát gyógyászati termékként ismerik el egy tagállam, illetve már elismerték egy tagállamban, 2015. novemberében a brit gyógyszerügynökség ezt elismerte. Figyelni fogjuk a fejleményeket ezzel kapcsolatosan a fogyasztók szintjén és az ágazat szintjén is. Nagyon fontos kérdés Gosztett asszony részéről a kockázatokról szóló jelentés. A bizottsági jelentés ebben a témában rendelkezésre áll a szolgálat szintjén. Most kerül az elfogadás következő szintjére. és majd az Európai Parlament és a Tanács elé kerül kellő időben. A sajátos kockázatokat is megemlíti ez a jelentés, különböző információforrásokból származnak az információk, külső szerződő fél információk és szakértő információk járultak hozzá a jelentés összeállításához. Mik a kockázatok? Az első kockázat mérgezés, a nikotin tartalmazó folyadékok lenyelése nyomán, különösen gyerekek esetében, bőr irritáció a nikotin és más irritáló szerek eh, kapcsán, illetve az otthoni a folyadékok otthoni keverése is kockázatot jelenthet, hiszen eh, a folyadékok eh, eddig nem tesztelt vegyületeit vagy keverékeit állíthatják elő a felhasználók, vagy éppen a, az eszközökből építhetnek új, eddig még nem vizsgált és nem ismeretes eszközöket. About the assessment, uh... Még egy fontos kérdés az egészségi hatásokkal kapcsolatosan, vagyis hogy hogyan értékeljük az egészségre gyakorolt hatást. Ezt a hatást a cigaretták esetében nincsen hivatalos követelmény, hogy ezeket a kockázatokat közzé tegyük. ...2021-ben lesz egy jelentés az alkalmazásról. A bizottság felismeri, hogy vannak új termékek, amelyeknek a hosszú távú hatásait az egyedi, egyéni és a közegészségügyre nem ismerjük még. Követjük a tudományos eredményeket, a nemzetközi eredményeket az e-cigarettával kapcsolatosan, illetve az e-cigaretták értesítésével kapcsolatosan a TPD 21. és 22. cikke kapcsán nyomon követjük, és a tudományos irodalom felülvizsgálata is folyamatban van, a közegészségügyi kockázata kapcsolatosan a jelentés valószínűleg nyára jelenik meg az újonnan finanszírozott Horizont 2020-as projekt, Erőszt Plus, ez a projekt neve. Ez a projekt is tanulmányozza az elektronikus cigarettákat és ezeknek az egészségügyi hatását. Végül pedig felmerült a kérdés más egészségügyi hatásokról is. A 15. kérdés, ha jól látom. Jeten, aki képviselő tette fel ezt a kérdést. A bizottság tudatában van az agályoknak ezen termékkel kapcsolatosan, de most széleskörű minőségű és biztonsági szabályokat vezetünk be az e-cigarettákkal, az utántöltő tartályokkal kapcsolatosan, a feliratozással, csomagolással kapcsolatosan, hogy jobban tájékoztassák a fogyasztókat. A 20. cikkben tiltjuk a határokon átnyúló reklámozást és promóciót. Nehogy ez legyen a nikotin függőségnek az első lépése a fiatalok számára. május 20-áig eh, adtunk határidőt ennek a követésére. Az e-cigarettákkal a fiatalok kísérletezése súlyos aggály számunkra. Nagyon örülünk, hogy a tagállamok korhatárt kívánnak bevezetni ezen termékekre, és sok helyen zajlik eh, kutatás ebben a korosztályban. De az is aggasztó trend az Egyesült Államokban bontakozik ez ki, hogy 2011 és 2011 között, négy év alatt az elektronikus cigaretta használata 1,5%-ról 16%-ra nőtt középiskolás korosztályban, vagyis több mint meg tízszereződött. És 0,6%-ról 5,3%-ra nőtt. The data from, from EU uh, a középiskolás korosztályban. A bizottság készít egy jelentést uh, az egészségügyi kockázatokról, ami pedig uh, a nem dohányzók védelmét, illetve és a másodlagos dohányzást. A füstmentes környezetre vonatkozó szabályok nemzeti hatáskörben vannak. Tudomásunk szerint bizonyos tagállamokban a helyi önkormányzatok ilyen intézkedéseket vezetnek be, vagy ezt tervezik, és a szakértői csoport csoportjainkon keresztül frissítjük a tagállamok információit ezzel kapcsolatosan. Van-e kérdés? Csak köszönetet szeretnék mondani azt illetően, amit mondott ön, hiszen az Európai Bizottság részletesen tanulmányozza a határozott idő következményeit az elektronikus cigaretta alkalmazásának. Tehát valóban számítok az Európai Bizottságra a jelentést a parlamentnek kellene átadni, illetve a tanácsnak május 20-ig, és aztán ezen a nyáron, 2016 nyár, nyarán ezt közé lehetne tenni. A vita elmondtam kollégáimnak, hogy itt egy közegészségügy politikai problémával van dolgunk, főleg a fiatalok vonatkozásában, ahogy ön említette az imént. Robbanásszerűen növekszik a fiatalok körében az elektronikus cigaretta alkalmazása. Itt tehát két dolog van, mivel ezt már csak egyfajta helyettesítő terméknek tekintik, hogy valaki ne cigarettázzon többé, tehát szokjon le a dohányzásról. A dohány iparnak is jelezni kell, hogy legyen részes fele az elektronikus cigarettáknak, vagy akár ezeknek a folyadékoknak, amelyek szintén az elektronikus cigarettában vannak, de ez egy függőséget okoz, egy nikotin függőséget a fiatalok körében, nagyon erőteljes függőséget. Tehát az előző ciklus során egyesek azt tartották kívánatosnak, hogy az elektronikus cigarettát egyfajta egészségügyi terméknek tekintsük. Azt hiszem, hogy ez a jelentés, amit önök közé tettek, az lehetővé tesz, hogy elgondolkodjunk ezen, ahogy egyébként Nagy-Britanniában is történt, szigorúbb rendelkezéseket fogalmaztak meg az elektronikus cigaretta értékesítését illetően. Köszönöm, Miss Rosszett Ugyanebben az értelemben, amikor a dohány irányelven dolgoztunk, akkor tudtuk, hogy ez egy új termék, tudtuk, hogy nem tudunk messze menni a szabályozását illetően. Tehát itt teljes mértékű a harmonizáció hiánya emiatt. Ha a jelentés kimondja, hogy fontos kockázatok állnak itt fenn az egészség tekintetében, akkor arra van szükség, hogy valamennyien elfogadjuk, hogy állást foglaljunk az elektronikus cigarettával kapcsolatosan, és persze hogyan szabályozzuk azt. Tehát egy olyan szabályozást alakítsunk ki, amely harmonizált valamennyi tagállam van. Ezt tehát kötelezettség kell, hogy legyen valamennyünk számára. Ismerjük tehát a nikotinfüggőséggel kapcsolatos problémákat, amelyeket az elektronikus cigaretta használata kialakít. Tehát itt a lehető leghamarabb szükségünk van a jelentésre. A ö, tanulmány eredményeitől függően azt hiszem, hogy foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, meg kell néznünk, hogy mit tudunk tenni az elektronikus cigaretta tárgyában. Thank you very much. I don't know if... Köszönöm. Nem tudom, hogy van-e még valaki, aki szeretné kiegészíteni az elhangzottakat, vagy további kérdése lenne. Hogyha nem, akkor a bizottságnak adom vissza a szót. So, um, I think we, we are now in the, uh, the report on, on, the, on the risk of refillable e-cigarettes. So it will be in May. Then... Májusban születik meg a jelentés az elektronikus cigaretták kockázatának témájában. Addigra fogjuk tisztázni, hogy mit is tudunk erről az új termékről, erről az új jelenségről. Like to, to the... Természetesen fontosnak tartjuk az elektronikus cigaretták hosszú távú nyomon követését, gondolok itt a következő öt éves időszakra. ahogyan Grosztett úr is, Grosztett asszony is elmondta, lehetőség van a jogszabályok felülvizsgálatára ennek kapcsán. Itt az irányelv megvalósítása során lehetőséget nyújt az adatgyűjtésre, és így a következő esztendőkben visszatérhetünk majd erre a kérdésre. Thank you. An additional question from Madame teszem kiegészítő kérdés. Nos, igen, ami az öt éves határidőt illeti, szerintem ez nagyon hosszú, hiszen hogyha egészségi ügyi kérdésekről van szó, akkor nincs jogunk arra, hogy ilyen sokáig várjunk. Nagyon remélem, hogy a bizottságunk tehát nyomást tud gyakorolni ebben a kérdésben azért, hogy hamarabb terítékre kerüljön ez a kérdés. Fontos, hogy valóban ne várjunk, mindig várunk, mindig várjuk a jelentéseket, aztán a jelentés megvalósítását, és így tovább. Nos, itt egészségügyi kérdésről van szó, nem várhatunk. Köszönöm. Grosztett asszony. Want to react to this comment? Bizottság. Okay. Nem kíván reagálni, rendben van, akkor lépjünk tovább. Utolsó kérdéskör. Összetevők. Meg is adom a szót a bizottságnak. It's a question about the, from Mr. Florence. Florence úr kérdéséről van szó. A kérdés pedig arra vonatkozik, hogy hogyan értelmezzük a hetes cikk hetes bekezdését, a kapszulák és dohánytermékek összetevőire vonatkozik ez. Nos, először is hangsúlyoznám, hogy a DJ Santa belső értékeléséről van szó, tehát az itt rendelkezésre bocsátott információ nem az irányelv értelmezése, nem is a bizottsági vélemény, hanem a DJ Santénak a belső értékelése. Az irányelv érték, értékelése a DJ Santa szerint a hetes cikk eh, négyes pontja értelmében a TPD nem alkalmazható olyan komponensekre, mint például a kapszulák, a filterek és így tovább, vagy az, az eh, ízanyagot tartalmazó részekre. Ez azt jelenti, eh, hogy figyelembe kell vennünk a derogációt, az a, azokat a termékeket, amelyek ö, olyan részeket, olyan sejteket tartalmaznak, amelyek ízanyaggal vannak föltöltve, ezeket szépen folyamatosan ki kell vezetni a, a piacról. Itt jelentős piaci részesedésről beszélünk, 3%-ról. Ennek célja, hogy kellő ideje legyen a fogyasztóknak a váltásra, vagy a, a dohányzást, dohányzással felhagyjanak. Azonban az innovatív termékek esetében, például a mentolos filterek vagy kapszulek esetében ez nem így van. megpróbálunk a fiatalokra összpontosítani, és itt a, a dohányzási kockázatot csökkenteni. A piaci adatok azt mutatják, hogy a kapszulás cigarettákat gyakrabban vásárolják a fogyasztók. Jelenleg ennyit tudok mondani erről. Thank you very much. I don't know if... Köszönöm, Franz úr. Vagy mások kérnek ezt szót, hogyha nem? Rendben. Akkor ezzel le is zárhatjuk a szakbizottságunk munkáját. Köszönjük a bizottságnak a jelenlétet, illetve a képviselő uraknak és hölgyeknek a vitát. És délután három órakor folytatjuk a munkát. Köszönöm szépen!